Good afternoon, everyone. Welcome. Jó napot kívánok! Szeretnék mindenkit köszönteni a mai ülésünkön. Gondolom mindenki megkapta a napi rendi tervezetet, amennyiben nincsenek ellenvetések, akkor ezt elfogadottnak tekinthetjük módosítások nélkül. Bejelentések. Először is azt szeretném elmondani, hogy lesz egy workshop az MV és az ITRE közös szervezésében a körforgásos gazdaság témájában, ez pedig január 21-én kerül megrendezésre, 31-én. 1 óra 30 perctől 2 óra 30 percig. Ma 20 nyelven lesz tolmácsolás, és elektronikusan is megtalálják a meetingre vonatkozó dokumentációkat a honlapunkon, és természetesen internetes közvetítés is lesz. Az első napi rendi pontunk a mai napon egy véleménytervezet megvitatása, a halászati állomány megvédelme, illetve technikai intézkedések. Tenaszeszkú képviselő a jelentéstevő, meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen! Kedves kollégák! Mivel elfogadásra kerültek az új halászati politikának alaprendeletei, nagyon fontos, hogy a technikai jellegű intézkedéseket is ennek megfelelően alakítsuk. Ezen kívül biztosítani kell azt is, hogy a halászat keretén belül védjük a különböző fajokat, élőhelyeket, és az új intézkedések megfeleljenek a környezetvédelmi elkötelezettségeknek. Ezért a bizottsági javaslat jó irányba történt, és az is igaz, hogy valós kihívás lesz a gyakorlatban való átültetés. Proaktívan, illetve a halászokkal és más érintettekkel együtt kell ezt végrehajtani, hogyha sikert akarunk elérni megfelelő keretek között kell az intézkedéseket véglehozni, közös célok érdekében, hogy az Európai Uniós környezetvédelmi elkötelezettségeket teljesítsük, sőt, jobb eredményeket érjünk el. Egyértelművé kell tenni azt, hogy a már létező célok keretén belül kell lépnünk, és oda kell figyelnünk a madárvédelmi és környezetvédelmi irányelvre, a 92 43, EGK és a 2090-147-es EK irányelvekre gondolok, ezeket be kell illeszteni és integrálni a szövegbe. Először is tudományos alapúnak kell lenni ezeknek az intézkedéseknek, és a határozatokat pontos rendelkezésre álló adatok alapján kell hozni, nyilvánosságra hozni ezeket, és amikor nem megbízhatóak az adatok, vagy nem meggyőzőek, akkor megfelelő intézkedésekre kell törekedni. Például az innovatív halászati eszközöket nem lehet engedélyezni abban az esetben, hogyha negatív, közvetett hatást gyakorolnak az élőhelyekre, vagy a nem megcélzott fajokra. Másodszorban, főleg mivel eredmény alapúnak kell lenni a halászatnak, a végrehajtási intézkedéseknek meg kell felelni a kitűzött céloknak. A tagállamoknak is fel kell használniuk az új kereteket annak érdekében, hogy inkluzíve kezelítsék meg a szabályok megfogalmazását, és a megfelelőséget keressék. Ezért a legfőbb szerepet annak kell szánni, hogy a megfelelő szakmai intézkedéseket, feltételeket biztosítsák. Ezen kívül Ezeknek az intézkedéseknek lehetővé kell tennie azt, hogy megelőzzük és elkerüljük azokat a fenyegetettségeket, amelyek a tengeri ökoszisztémát érintik. Nem csak úgy célokat kell kitűzni magunk elé, hanem el is kell érnünk ezeket. Ugyanis nyilvánvalóan, hogyha nem érjük el a célokat, akkor a megfelelő intézkedéseket sem sikerült foganatosítanunk. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen. Most a frakciókhoz fordulok. Kérem mondják el véleményüket. Fújtam a úr, parancsoljon. Thanks a lot, uh, Chair. I will uh, speak in, uh, in Dutch. Köszönöm, hollandul fog beszélni, mert uh, nagyon uh, szakmai jellegű a szöveg. Eh, eh, Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéskészítőnek a jelentéséért. Nagyon sok területen a helyes hangnemet ütötte meg, és bizonyos problémákat meg eh, említett, ezért köszönet illeti. Amit az embereket érdekli ebből a dokumentumból, az az a kötelezettség, amit elérnek a halászat számára. Nagyon gyorsan elfogadták ezt, anélkül, hogy megvizsgálták volna azt, hogy milyen hatással jár ez az ökológiára. Most nem lehet a fiatal halokat vissza dobni az óceánba, ez nem elfogadható mindenképpen. Arra kell koncentrálni, hogy vissza lehessen dobni ezeket a mellékesen kifogott halakat, minden mindenképpen olyan fajta módszereket kellene alkalmazni, amelyekkel szelektívan lehet halászni. Az Európai Bizottság is megemlíti azt, hogy elektrikus vonóhálókkal fogják ki a halakat, itt különböző költségeket eh, meg lehetne eh, takarítani, kevésbé érinti ez a eh, tengerfenekét, és szelektívebben lehet halászni. Tehát mindenképpen a szelektívebb halászti módszerekre kell törekedni. Az Európai Bizottság talán egy kicsit magyarázatot adhatna a technikai intézkedések tekintetében. Itt azt mondják, hogy 5%-ban lehet halászni mellékesen, honnan jön ez az 5%-os arány, és ez nem minden fajta esetében ugyanaz. Különböző iránymutatások vannak, irányelvek vannak, amelyekkel a tengert védik, azokat a területeket, ahol nem lehet halászni. A Marine Frameworks Directive ide tartozik, azok a célkötőzések, amelyeket az általános halászati politikán belül ö, fogalmaztak meg. Nem lehetne azt megelőzni valahogy, hogy egyik jogszabály a másikat kövesse? Uh, Köszönöm. Ki szeretne még hozzászólni ehhez a témához? Torvalds úr. Uh, thank you. Well, I was the... Köszönöm a szót. A halászati szakbizottságban én voltam az árnyék jelentés készítője ennek a témának. Úgy gondolom, hogy a jelentés önmagában jó. Bár a kollégám már említette, hogy milyen kétségeink vannak Tudjuk, hogy különböző okoknál fogva az egyes országoknak vannak kételjeik a bizonyos fajta halászati módszereket illetően, de hát ebben majd részletesen belemehetünk még. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy megfelelően legyen az átültetése az intézkedéseknek, mert a halakat nagy veszély fenyegeti, és a következőkben a Brexit miatt nagy kihívásnak kell megfelelnünk, mert ez a helyzet meg fog változni. A britek és a norvégok egész másképp fognak kérdéshez állni. És ez vonatkozik erre a fajta halászatra is. Anyone else? Köszönöm szépen, van-e még valaki? Amennyiben nem, a bizottság képviselőjének adom meg a szót, Graham úrnak. Köszönöm szépen a szót, köszönöm a nagyon hasznos megjegyzéseket. Csak egy-két konkrétumra szeretnék visszatérni, egy konkrét felvetésre. Először is a kirakodási kötelezettség. Ez nagy kihívás, ezt tudjuk de azt szeretnénk, hogyha szelektívebb halászati módszereket dolgoznának ki, és ezt már láttunk, láttuk a különböző tengeri medencékben. Az alaprendeletben vannak bizonyos intézkedések, ahol a kirakodási kötelezettség tudományos alapokon dönthető el, vannak kivételek is. Nyilvánvalóan konkrétan említették a jelentésben például az innovatív halászati módszereket, az elektromos vonóhálókat is. A javaslatban konkrétan erre nem tértünk ugyan ki, de nyilván vannak ö, olyan értékelések, amelyekre szükség van, annak érdekében ez ilyen jellegű rendelkezésekre is lehetőség nyíljon. A nem több mint 5%-os célt illetően. Első alkalommal határozzuk meg konkrétan, számszerűen ezt a célt. A közös halászati politikában az áll, hogy a nem kívánatos fogásokat csökkenteni kell. Megpróbáljuk ezt úgy elérni, hogy egy konkrét célt fogalmazunk meg, tehát 5% egy adott halállomány és egy adott terület vonatkozásában. nevezetesen, hogy nem lehet 5%-nál több a minimális állományvédelmi referencia méretek vonatkozásában a kifogott halak mennyiség. Ez fontos tehát. A megközelítésünk inkább eredményorientált, nem annyira leíró jellegű. Így szeretnénk ennek a szakpolitikának a sikerét mérni. Egy másik dolog, ami a többféle rendelet, a környezetvédelmi rendelet és egyéb rendeletek hatását. értek önökkel. A javaslatban azt próbáltuk elérni, hogy a szakmai intézkedések olyan eszközök legyenek, amelyeket regionális szinten föl lehet használni, és megpróbálják ezekkel elérni a környezetvédelmi célokat is. Azt hiszem, Ennyit szerettem volna elmondani, hogyha bármi kérdésük van, akkor szívesen válaszolok rá. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Graham úr, visszatérek az előadóhoz. Tanaszeszku úr, kérem zárja a vitát. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszöntet mondani minden kollégának, készítőnek és mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában, a vélemény elkészítésében. Tudom, nagyon nehéz téma ez, tudom, hogy nagyon szakmai jellegű is, nem akarom tovább feltartani önöket, mert úgy gondolom, hogy a bizottság képviselője már tisztázott sok mindent mindkét területen, amelyeket felvetettek, és remélem, hogy végül mindenki úgy találja majd, hogy ez a jelentés az, amelynek segítségével olyan ajánlásokat fogalmazhatunk meg, amelyeket az Európai Unióban alkalmazni kell. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. A jelentéshez a módosítók előterjesztésének határideje február 7-e 12 óra. A plenárisra pedig márciusban kerül. Köszönöm. Itt van-e a bizottság a következő napi rendi ponthoz? Szeretném kérni a segítségüket, köszönöm. Akkor jöhet a következő napi rendi pont. Eszmecsere a bizottsággal. A nagy tüzelő berendezések esetében használatos legjobb technológiákról szóló referencia dokumentumokról. Azzal kezdjük, hogy Anetta Williams a bizottságtól osztályvezetőként érkezett hozzánk, ő fogja bemutatni a témát. Jó napot kívánok! szeretném megköszönni a szakbizottságnak ezt a lehetőséget az eszmecserére. A legjobb technikákról szóló referencia dokumentumról, a tiszta víz, tiszta levegő és talaj rendkívül fontos mindannyiunk számára a körkörös gazdaságra való áttérés, illetve az energiahatékonyság növelése szintén fontos téma. Az energiahatékonysági irányelv hozzásegít bennünket ahhoz, hogy az ipar is ezeknek a céloknak a szellemében járjon el. Az elmúlt 30 év során az Európai Uniós jogszabályok fokozatosan csökkentették a kibocsátási szinteket, a nitrogén oxidok, illetve a higanya kapcsolatos csökkentésekre még további öm, lendület szükséges. Világos az is, hogy egy, mechanizm, egy olyan mechanizmusra van szükség, amelynek révén ezt biztosítani tudjuk. Ebben a szakbizottságban egyhangúan megszavazták az új higanyra vonatkozó rendeletet és a vonatkozó konvenciót. Egy újabb mechanizmusról van szó most, amely hozzájárul a legjobb technikák elterjesztéséhez, a nagy tüzelő kazánok, illetve más gépek esetében. Most pedig azt szeretném elmagyarázni, hogy mit is, hogyan is látjuk mi ezt a helyzetet. Az ID az Európai Unió legfontosabb eszköze a nagy ipari berendezésekből származó a légszennyezés megfékezése esetére. Nagyjából 3500 ilyen berendezésről van szó. A lehető legjobb technikákat kell felhasználnunk, a legkevesebb kibocsátás biztosítása érdekében. Segítenünk kell a tagállamokat, és harmonizálnunk kell a követelményrendszert. Éppen ezért szektoriális megközelítésben megpróbáltuk megállapítani a szinteket. Jelenleg Szevijában végzik ezt a munkát, ott találkozik a technikai munkacsoportunk is, úgyhogy elképzelhető, hogy erről úgy hallottak, mint szeviai folyamat. A technikai munka dokumentum az ipari kibocsátásokkal kapcsolatos irányelvel összhangban áll, és kikérdeztük a környezetvédelmi szervezeteket, épp úgy, mint az érintett feleket, és ez a munkacsoport részt vesz a dokumentum megszövegezésében. Itt adat alapú eljárásról beszélhetünk, tehát megvizsgáljuk a kibocsátott káros anyagok szintjét, és ezt próbáljuk beépíteni a rendszerbe. Van itt egy olyan fejezet is, amelyben kimondjuk azt, hogy melyek a rendelkezésre álló legjobb technikák, és hogyan lehet ezeknek a technikáknak az eredményességét tovább javítani. A tagállamok illetékes hatásköre, illetékes hat, hatóságai ennek az alapján tudják megvalósítani a célokat. Most pedig Nézzük az LCP-t. Miután rendkívül fontos szektorról van szó, ezért a technikai munkacsoport iránt nagyon nagy érdeklődés volt, majdnem 300 tagja van ennek a munkacsoportnak, és 580 adathalmazt dolgoztunk fel. Ennek az alapján kialakult a végső tervezete, amelyet október 20-án vitattunk meg. Ez pedig lefedi a legfontosabb káros anyagokat, a nitrogénoxidot, a szállóport és más kifejezetten bizonyos fajta technológiákra jellemző anyagok, mint például az ólom, illetve a higany és a nitrogén dioxid. Ezekre lebontva kidolgoztunk egy cselekvési tervet, és a jövő hónapban fogunk róluk szavazni. A végkövetkeztetések elfogadása után négy évvel kell majd felülvizsgálnunk a rendeletet, és napra készítenünk azt. Mik az előnyök, a várható előnyök? Azt szeretnénk elérni, hogy javítjuk, hogy javítani tudjuk a hatékonyságot, a szénerőművek nagyon nagy kibocsátók a NOx szempontjából és a szállópor szempontjából is óriási mennyiséget bocsátanak ki. 2025-re szeretnénk legalább 58%-ban csökkenteni az SO2-t, a NOx-ot, illetve a szállóport 25%-kal szeretnénk csökkenteni a higany kibocsátást. A költségekkel kapcsolatban panaszok merültek fel, világos az, hogy ez egy hatalmas potenciál, azonban hogyha nem tudjuk elérni a célokat, akkor figyelembe kell venni azt, hogy más alternatív kibocsátás csökkentési eszközök még drágábbak lennének. Ugye itt fontos figyelembe venni a talajfelhasználást, a vízgazdálkodást, és mindezt egy körkörös gazdasági folyamat kontextusába kell illesztenünk. Az energiahatékonyságot erősíteni szeretnénk, Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy nincsen olyan megoldás, ami minden lehetőségre a legjobb megoldás. Tehát európai szintű, legjobb elérhető technikákat kell kidolgoznunk az egész szektorokra vonatkozólag, de elképzelhető, hogy vannak olyan erőművek, amelyekben különleges a helyzet földrajzi vagy más okoknál fogva, és itt derogációkat tudunk elképzelni nemzeti szinten. Hosszasan beszéltem a konklúziókról, azonban mielőtt befejezem a mondani valómat, szeretnék még néhány pozitív aspektusra utalni. Először is az ID csökkenti, illetve egyszerűsíti a környezetvédelmi eljárásokat, illetve követelményrendszert egész Európában, és a nemzeti vonatkozó politikákat is megpróbálják ehhez hozzá igazítani. Kínában, Oroszországban, Dél-Amerikában és Dél-Koreában is bevált gyakorlatokat kicseréltünk. Másodszorban a követelmények az innovációt is elősegítik, illetve a költségcsökkentést. Hozzá fognak járulni ahhoz, hogy az Európai Uniós ipar továbbra is verseny előnyben maradjon, amellett, hogy a követelményeknek megfelel. Itt röviden szerettem volna ismételni, vagy ismertetni a helyzetet, ugyanis nagyon komplex képpel állunk szemben, és látnunk kell, hogy mennyire fontos ez a feladat. Természetesen itt vagyok, bármilyen kérdésre megpróbálok választ adni, vagy további részletekkel szolgálni, amennyiben ez érdekes az önök számára. Köszönöm szépen. Köszönöm. Pok úr. kiértékelem a bizottságnak az eredményeit, és úgy gondolom, hogy amiatt, hogy nagyon sok anyagot kellett feldolgozniuk, egy-két dolgot kihagytak, de van egy dolog, amely szerintem mindenképpen említésre méltó jelenleg, és nem csak nálunk hazámban, a legveszélyesebb erőművek nem nálunk vannak, ugyanakkor renoválunk néhány nagy tüzelőberendezést, annak érdekében, hogy a 2020-as stratégiát be tudjuk tartani. Hogyha meghatározzák majd az új határokat, akkor ezek megváltoztatják majd az eredeti célkötőzéseket, amelyek miatt most a renovációk történnek. Tehát igazából megváltoztatjuk magukat a szabályokat a modernizációs folyamat közepette. Mit gondol az Európai Unió erről tényleg? Ez történik? Ez lehetséges? Honnan kíván egy ilyenfajta helyzettel most az Európai Bizottság szembenézni? Milyen fajta megoldást kínálnak? Köszönöm szépen, Eichhaut úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a bevezetőt a bizottságnak. Köszönöm, hogy elmagyarázták azt, hogy nagyon hosszadalmas a folyamat, de kicsit azért nekem nehéz ezt megértenem az elvárt eredmény kapcsán. Ha megnézzük a jogszabályokat, a kibocsátás irányelvet, erre nagyon emlékszem, mert ez volt az első jogszabály tervezete itt. Hogyha megnézzük, hogy mi volt az elképzelés ott, akkor itt az volt, hogy a lehető legjobb technikákat kell alkalmazni. A lehető legjobb, ez az úgynevezett bátor, amit alkalmaznak terminológiaként, a lehető legjobb gyakorlatok a lehető legjobb környezetvédelmi megoldásokat kell megtalálni a leggazdaságosabb módon. Ez az elképzelés, tehát a jogszabály mögött. De ha én most azt vizsgálom meg, hogy mi most csinálunk, akkor azért néhány kérdésem van. Először is jól értem, hogy azok a normák, amelyekről most döntünk, azokat csak négy évvel a hivatalos elfogadás után fogják alkalmazni tehát 2021 közepe után. Tehát ez azt jelenti, hogy 15 évben tellett, amíg sikerült ezt elérnünk. Pedig a jogszabály szerint 8 éves felvizsgálat kell. Minek akkor ez a 8 éves felvizsgálat, hogy 15 év eltelik közben? Ha megnézem az adatokat, amiket alkalmaznak a standardok esetében, akkor 2010-es adatokról beszélünk. Elfog, elérhető technológiáról beszélünk 2010 esetében, és ezzel akarjuk a standardokat meghatározni 2021-re. Hát ez hogyan kötődik a lehető legjobb gyakorlathoz? Feltételezem, hogy 2010 és 2021 között akkor nem mozgult, mozgult előre a világ, tehát a 2021-es erőművek a 2010-es példákon fognak alapulni, hát valamit nagyon rosszul működik. Ha megnézzük az adatokat emellett még, ha összehasonlítjuk ezeket az adatokat például japán átlaggal, akkor azt láthatjuk, hogy ez sokkal jobban teljesítenek már most, mint azok a standardok, amiket mi 2000 21-re akarnánk alkalmazni. Tehát hol van a jobb gyakorlat? Ezen kívül nézzük Kínát. És ha megnézzük a kínai standardokat, akkor azt láthatjuk, hogy 30%-kal ambiciózusabbak a CO2 kapcsán, illetve 18%-kal ambiciózusabbak a NOx kapcsán. Tehát még Kína is jobban teljesít most, mint mi, amit javaslunk 2021-re. Tehát akkor honnan jönnek a legjobb gyakorlatok? Mert kicsit azért már nem értem, hogy mi történik itt, valamit teszünk jogalkotóként. Kérem, ezt magyarázzák el. Szó van derogációról is. Ezt is kérem, magyarázzák el. A 15-ös cikkben egy, hosszasan, egy hosszas derogációs ez, hosszan tárgyaltak erről a tanácsban, de nagyon részletesen leírja a jogszabály 16-os cikkben a derogációt. Hogyha ebben a javaslatban megnézzük a derogációt, akkor ez sokkal lazább. Az első kérdésem az az, hogy miért kell még egy derogáció, hiszen már a jogszabályban van egy derogáció, és ez a mostani javaslat a derogáció kapcsán miért lazább, mint a korábbi. Erre is kérnék magyarázatot. Az utolsó kérdésem, hogyha már a bizottsággal beszélünk, akkor ők mindig is az egyenlő mozgástér miatt aggódnak. De hogyha most megnézzük Európát és az egyenlő mozgásteret, akkor amit látunk az az, hogy azok az országok, amelyek már gyorsan elkezdtek végrehajtani, azokat most megbüntetik. Sokkal szigorúbbak a szabályaik, sokkal szigorúbb szabályaik vannak, mint a jelenlegi folyamat során, tehát akik gyorsan cselekedtek, akik megpróbálják megvédeni az állampolgáraikat, megvédik az egészségüket, azokat most megbüntetik ezen folyamat által. Hol van itt tehát az egyenlő mozgástér, amit annyit emleget az Európai Bizottság? Vagy inkább azon aggódnak, hogy hogyan lehetne még inkább megfelelni a hátulkollogóknak? És még egy utolsó kérdés, és ez az Egyesült Királysághoz kötődik. Az egyik ország, amelyik hátul kullog, az az Egyesült Királyság, standardokról beszélünk 2021-re vonatkozólag, nem tudjuk, hogy mi, tört, mi fog történni a Brexit-tel, de hogyha igaz az, hogy az Egyesült Királyság részben meghatározza a gyengébb szabályokat a 2021-es közös tüzelési erőművek esetében, akkor mit tesz az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban? Mert szerintem ez problémás. És hogy lezárja, persze ismerjük a szevijai folyamatot, ez persze bonyolult, de amit itt művelünk, az az, hogy nem egyenlően mozgásteret hozunk létre, és azokat büntetjük, akik korán cselekedtek, és azokat támogatjuk, akik nem voltak hajlandóak rendet rakni a saját házuk tája körül korán. Köszönöm eh, Eichhautó, most Torvalds úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! inkább finnebb módon és rövidebben fejezem ki magamat, mint Eichhout kollégám. Szerintem nagy bajban vagyunk. Eddig teljes mértékben egyetértek az előttem szólóval. Ha megnézzük magát a javaslatot, akkor a plusz költségek azok számára, akik biomassa boilereket alkalmaznak összehasonlítva azokkal, akik foszilis tüzelőanyagot alkalmaznak, tehát a költségek sokkal magasabbak az előbbiek számára. Az Európai Bizottság úgy tűnik, hogy elfeledte azt, hogy Párizsban volt egy konferencia, ahol megpróbáltunk arról dönteni, hogy ne szennyezzünk olyan módon, mint ahogy ezt a javaslat javasolja. Szerintem a bizottságnak ezt el kell magyaráznia, és jó lenne, ha ezt megtenné. Köszönöm szépen. a úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem akarom megismételni azt, amit az előttem szólók elmondtak, de ugyanezt gondolom én is. Kíváncsi vagyok arra, hogy a bizottság szerint mi itt az előrelépés ebben a dokumentumban. Ezen kívül az Európai Parlament a jogalkotási folyamat során ki akarta zárni a kiskapukat, a jelentés készítő minden derogációt törölt a 15-ös cikk kapcsán, és azon voltunk, hogy megakadályozzuk azt, hogy a jókat megbüntessék. Nem akartunk kiskapukat, tisztességtelen versenyt az EU-ban, a kollégám beszélt, beszélt Japánról és Kínáról, de vannak olyan cégek, országok, amelyek már sokkal jobban teljesítenek, és tényleg meg kell akadályoznunk itt a versenytorzulást. Kíváncsi vagyok arra, hogy az Európai Bizottság szerinte, szerint tényleg jól le fogjuk érni ezeket a szabályokat ezzel a javaslattal? Hajszling úr? Ja, Sie ja... Bizonyára tudják azt, hogy a dizel botrány kapcsán tényleg megkérdejelezzük a technikát, illetve hogy nincsenek a kiskapuk. Szerintünk vannak ebben a szabályban is kiskapuk. Tudjuk, hogy mi lehetséges technológiai szempontból, ezt más országban már láthatjuk. USA-ban is láthattuk azt, hogy azok az értékek, amelyeket önök javasoltak, azok csökkenthetőek lennének, akár kettő és fél szeresére is Nem lehet-e az, hogy inkább a gazdasági érdekek itt erősebben nyomnak alatba? Az ökológiai kérdések, a károsodat csökkentés, az tényleg ugyanannyira fontosan van itt figyelembe véve, mint a gazdasági öm, érdek. Kicsit aggódom amiatt, mert nem hiszem, hogy önök a technika legújabb szintjét javasolják, le vagyunk maradva egy kicsit, ugyanígy a higgany esetében is. Hogyha az amerikai standardot alkalmaznánk a higgany tekintetében, akkor sok mindent elérhettünk volna. Nem értem, hogy miért nem következetesebbek. Attól tartok, akár csak a dízelbotrány kapcsán, hogy bizonyos nagy országok köztük az én hazám érdekei jobban esnek latban, és ez egyfajta nyomást gyakorol a bizottságra, emiatt nem teszik meg a szükséges lépéseket. Azt kérdezem a bizottságtól, hogy hajlandóak-e még egy lépéssel tovább menni, hajlandóak-e ellenállni a tagállamok nyomásának, mert mindenképpen el kellene élni azt, amit kitűztünk magunk elé. Elnök, köszönöm szépen, Dali asszony. Thank you, Chair and... Köszönöm, elnök asszony. Hát kezdjem azzal, hogy köszönetet mondok a bizottságnak, hogy eljött hozzánk és tájékoztatott minket. De csatlakoznom kell a kollégáimhoz, akik aggájaikat fejezték ki a javaslat kapcsán. Ugyanis ha a tagállamok ilyen rövid idő alatt átvennék ezt a javaslatot, ez jelentős javulást jelentene, de előzetesen történne mindez. Csökkenteni az egészségügyi költségeket, azonban volna rosszabb negatív hatása is. So, um, at this point I share also... Úgyhogy egyetértek kollégáim magájaival, amikor hangsúlyozták azt, hogy jelentős gyöngítést tapasztaltak az LCP témájában. A tagállamokat vagy az ipari képviselőket érintve. A NOx tekintetében valóban nem olyan szigorúak az elvárások, mint a Göteborgi jegyzőkönyvben ezen fűtőberend, tüzelőberendezések esetében. Nos, ami a bizottság szándékát illeti, szándékozik-e azon országokkal szemben fellépni, amelyek a Kottenburgi, Kottenburgi jegyzőkönyvet megsértik, illetve ezek a szintek hogyan kellene, hogy a nemzetközileg megállapított szinteket tükrözzék? Milyen jogi következményeket jelent ez a nemzetközi kötelezettségek terén, ami a Gutenbergi protokollt jegyzőkönyvet illeti? Végül pedig a bizottság egyetért-e, vagy egyáltalán mi az álláspontja azzal kapcsolatban, hogy ezeket az elvárásokat az IED hálózatnak kell megfeleltetni azon határ egységeknek, amelyeket ez előír. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Vilemsz asszony, parancsoljon. Önni a szó. Köszönöm a szót, elnök asszony. Nagyon sok kérdés hangzott el, megpróbálok fegyelmezetten válaszolni mindegyikre, remélhetőleg. Ez nagyon jól tükrözi egyébként ennek a munkának az összetett voltát, illetve azt, hogy milyen ö, dokumentum született. Körülbelül 900 oldalból csak a konklúzió 90 oldalt ölelnek fel minden egyes alágazatban. A nagy tüzelőberendezések esetében főleg azzal kapcsolatban, hogy milyen tüzelanyagot használnak fel, és milyen kibocsátási szintekkel rendelkeznek. Nos, ami a koherenciát illeti a különböző derogációk között, és mi a helyzet az ipari kibocsátási irányelv elvárásaival, illetve mi lesz a BIT e konklúzióban. 2021-től kötelezően alkalmazandó lesz-e több derogáció született a 32-től 34-ig terjedő cikkek alapján. Az egyik az átmeneti nemzeti tervre vonatkozik, ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak van lehetősége arra, hogy felsorolhatják azokat az üzemeket, amelyeket le akarnak fedni. Ez a 2020 közepétől terjedő időszakig terjed. 2021-től terjedő szakra nagy tüzelőberendezésekre is vonatkozik, úgyhogy elég idejük lesz arra, hogy a VAT konklúziók szintjén beruházzanak, és megfelelő lépéseket tegyenek az első szintes eh, beruházásokig. Aztán, hogy további beruházásokat is eszközöljenek, hogy aztán a konklúziók eh, szigorú belvárásait is teljesítsék. Ezen kívül azon üzemek esetében is vannak derogációk, amelyeket a tagállamok ki akarnak vezetni a működés területéről, illetve be akarnak zárni 2022-től, illetve a központi fűtésekre is. Ezek az érintettek is részt vettek a szakmai munkacsoport munkájában. Úgyhogy úgy tekintjük, hogy minden lehetőséget jó mérlegeltünk, elegendő időt szántunk arra, hogy a beruházásokat úgy struktúrálhassák, hogy ez ne terhelje nagyon az iparágat, és hogy a környezetet és az egészséget védő intézkedéseket hozhassanak. Ami Eckhout úr szélesebb körű kérdését illeti. Először is, ami az üdezítést illeti. A munka 2011-ben indult. nem voltak meg a kötelező érvényű korlátok eddig. Négy-öt évvel később kezdődött a munka 2006-hoz képest. Tehát figyelembe kell vennünk az ágazat nagyságát, hogy hány gyárat, üzemet érint mindez, amelyek kapcsán érdemes adatot gyűjteni elemzés céljából, illetve hogy a szeviai irodának mennyit kellett foglalkoznia az adatok elemzésével, hogy melyik az az 580 gyár, amit referenciaértékűnek ítéltek, aztán a dokumentum első megfogalmazása, első verziója ö, során mennyi munkát végeztek, 8500 megjegyzést fűztek ehhez az adathoz, ezeket elemezni kellett, válaszolni kellett a megjegyzésekre. Úgyhogy ezt a munkát nem szabad aláásni. 22 mérnök dolgozott Szevijában állandóan. Um, so the efforts, uh... Tehát Óriási erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy ezt megfelelően végezzék el, mint munkát, és tényleg általában egy-két ember foglalkozik az ilyen témákkal, itt viszont öt munkatárs volt a tím tagja. Nyilván a piacon is voltak fejlemények, de azért akkor a nagy változás nem volt ebben az időszakban. Ezen kívül valahol meg kell húzni a vonalat, az, azzal kapcsolatban, hogy honnan gyűjtünk adatokat, mert egyébként végtelen rétes tésztává nyúlik az egész. Úgyhogy annak érdekében, hogy hatékonyan járjunk el, ezt tettük. ami a kínai és a japán gyárak összehasonlíthatóságát illeti. Tudjuk, hogy Japánban és Amerikában jobb teljesítményűek az üzemek, de csak egyes üzemekről beszélünk. Ott, itt persze olyan adatgyűjtésről van szó, és persze az irányelv értelmében az adatgyűjtést nem csak EU-s gyárakból végeztük, hanem világszerte. Ezek közül vannak olyanok, amelyeknek az adatait figyelembe vettük. A szakmai munkacsoport tagállamokból, az érintett iparágból és környezetvédelmi civil szervezetekből állt, és gyűjthettek adatot bárhonnan világszerte. Úgyhogy nem szabad aláásni az alatt az évek alatt végzett munka minőségét a szakmai munkacsoportban. Másrészt viszont Kína is ránk tekint, ami a referencia dokumentumot illeti, mint az ágazatban az egyik vezető szerepet felvállaló érintetre. És persze azt a 30 éves munkát amit az EU-ban végeztünk eddig ebben a témában, nem hasonlíthatjuk a kínai hasonló munkához, mert ott egyértelmű, hogy mi a helyzet, de nem hasonlítható az európai minőségi szinthez. Ami a 154-es derogációt illeti, úgy gondoljuk, hogy ez elég egyértelműen megfogalmazott valami, hogy milyen feltételek alatt, milyen feltételeknek meg, kell megfelelni azoknak a berendezéssel rendelkező üzemeknek, amelyek ezt kérik. Először is az illetékes hatóságoknak kell ellenőrizni ezt a tagállamokban. A cél persze nem az, hogy általános szabályként működjön ez, hanem eseti kivételes alapon. Ráadásul Volt, aki a bizottság munkájára utalt. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy ez egyik olyan folyamat, amelyet az érintettekkel együtt végeztünk. Nem a bizottság dönt, a bizottság irányítja ezt a folyamatot annak érdekében, hogy az európai iparágakra alkalmazandó adatokat beszerezze. Ezen kívül az ipari kibocsátásokról szóló irányelv értelmében az illetékes hatóságoknak szigorúbbaknak kell lenniük, ami a kibocsátási határokat illeti. Ami az Egyesült Királyságra vonatkozó kérdést illeti az 50. cikk még nem lépett életbe, úgyhogy nincs jogunk ahhoz, hogy bármelyik tagállamot kizárjuk abból, hogy a véleményét elmondhassa. Az európai jogalkotás keretén belül folyó munkáról. Úgyhogy pillanatilag mindenki ugyanolyan jogokkal rendelkezik, semmiféle más utasítást nem kaptunk egyelőre senkitől. Tehát mindenkit egyformán, egy, egy előbánásmódban kell részesíteni. Aztán, ami a BIT e konklúziók alkalmazását illeti. Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv értelmében kell így eljárni, Nyilván rendelkezünk ezzel az eljárással, de ha nem is rendelkeznénk, a 28 tagállamnak meg kell vizsgálnia, hogy pillanatilag mi a legjobb módszer, amely a piacon rendelkezésre áll, és ezt a teljesítményt kell alkalmazni azokra az üzemekre vonatkozóan, amelyeknek az engedélyt kiadják. Ami az eljárást illeti. Először is sokkal hatékonyabbá kívánjuk tenni, hogy sokkal több gyárat, üzemet lehessen megvizsgálni, hogy a kibocsátási szinteket meg lehessen állapítani. Ezen kívül ez Európa szerte egyenlő esélyeket teremt, hiszen mindenkinek ugyanazokat a szabályokat kell tiszteletbe tartani az EU határain belül és túl, mert egyébként máshova helyeznék át az üzemeket, ahol kisebbek az elvárások. Aztán mi volt még, mint kérdés? Uh, concerning the biomass question. A biomasszára vonatkozó kérdést, illetve a biomassa égetése óriási levegőszennyezést okoz, főleg a por kibocsátás terén. A BT konklúzió határozza meg a szabályozó kereteket, hogyha a biomaszát nagyobb mennyiségben alkalmazzák az energetikai és éghajlati célkitűzések vonatkozásában, akkor a levegő minőségi célkitűzéseknek is meg kell felelnie hogy ne legyenek fölösleges beruházások. Arról nincs bizonyíték, hogy többe kerülne a biomassa, mint a szén kibocsátás csökkentés ami a hiányosságokat és kockázatokat illeti, a Volkswagen ügyhöz hasonlóan, ami a dízel motorokat illeti, nem valószínű, hogy erre sor kerül, mert a kibocsátás irányelv igen erős, és mert nagy a különbség a monitorozás és a programok jóvágyása között. Ami a kibocsátás irányelvet illeti, a valós kibocsátásokat kell mérni az üzemek működési időszakában. Szemben a labor vizsgálatokkal, mert ezek nem valós ö, mérések. Az irányebben azonban az, áll, az is áll, hogy a tagállamok környezetvédelmi ö, vizsgáló központokat is létrehozhatnak, és rendszeresen ö, továbbítaniuk kell a kibocsátási adatokat a bizottság felé. Ezt meg is vizsgáljuk. Um, the, in the, also in the review of the values, um, uh, so this is on, on the Gothenburg protocol. Ami a Göteborgi jegyzőkönyvet illeti. Figyelembe vettük például a dízelmotoroknál, illetve azon kibocsátási szinteknél, amelyeket a VT konklúziókban találnak. Ezek már tiszteletbe tartják a Göttenbergi jegyzőkönyvben található értékeket. Yeah, uh, Ahogyan már elmondtam, a bevezetőmben, azt is vizsgáljuk, hogy milyen pozitív hatása lehet a minimum kibocsátási szintek bevezetésének 2025-ben 58%-kal csökken az SO2, 39%-kal a NOx, 66%-kal a por, és mindez nagyon nagy mértékben hozzá fog járulni az emberi egészség és az környezetvédelemhez. Köszönöm szépen! Esetleg kérdések? Yes, uh, I have uh, come back on Mr. Eckhart. Eckhart úr. Yeah, first, Köszönöm. Nos, hát először is azért reagálnom kellett, amikor a bizottságtól azt hallhattuk, hogy ezt közösen intézik az európai tagállamokkal. Hát végül is az Európai Bizottság egyedül kommunikál, és bármi, ami ebből a folyamatból kijön, azt a bizottság mindig is támogatni fogja. Tehát ez az önök terméke. Nem lehet állandóan a tagállamok mögé bújni, csak akkor lehet ezt megtenni, hogyha önök azt mondanák, hogy nos, hát ez a tanácsban történt egy döntés, nekünk viszont ez nem tetszik. De ilyenre nem volt még példa, politikai nyilatkozatra van szükség azzal kapcsolatban, hogy mi történik. Önök mindig csak a folyamatot védik, és azt mondják, hogy ez fontos, nehéz, vagy veszélyes, de hát a végül is mi ezzel egyetértünk. Nos, hát sajnos ez a bizottság is felelős ezért a végeredményért, tehát nem kellene utána visszatáncolni. Először tetszik, aztán utána kap egy kicsit kényesebb kérdést, akkor meg visszatáncol. Jaj, hát ez a tagállamok miatt van így. Azért van még benne néhány kérdés. Először is mikor fogunk szavazni? Ezt szeretném tudni konkrétan, mikor fogunk szavazni. Remélem érti a kérdésemet. Mikor fogunk szavazni? Kettő idén, és hogy egyáltalán mikor kettő. Aztán kell döntenünk egy referenciapontról, de ha jól tudom, ez 2010, nem? Akkor most egy rövid dokumentumról beszélünk 2021-re vonatkozólag 2010-es adatok alapján. Kérem erre igennel vagy nemmel válaszoljon, és ez el is vezet a harmadik kérdéshez. Az Európai Bizottság mit fog tenni annak érdekében, hogy 2021 után felgyorsuljon, és a standardek naprakészsége is hamarabb megvalósuljon, mert ugye a cél, hogyha jól tudom, akkor az, hogy egyenlő esélyekkel induljon mindenki. Nem kell szerintem engem meggyőzni Európa értékéről, de azért őszintén szólva, hogyha ez a folyamat Európában 2021-ben, 2010-es adatok alapján valósul meg, hát azért már bocsánat, de már most sem valósulnak meg azok a sztenderdek Európában, amelyeket 2021-re tűzünk ki. Hát ez egyáltalán nem esélyegyenlőség, mit fog tenni az Európai Bizottság annak érdekében, hogy megerősítsük ezeket a sztenderdeket? Hiszen, ha jól értem, akkor önök már is feladták az egészet. Itt semmiféle ösztönzésről nincs szó, nagyon sok európai ország számára nem lesz egyértelmű az, hogy javítani szeretnének a helyzeten. Mások? Akkor visszaadom a szót a bizottságnak. Köszönöm szépen! Lehet, hogy nem világosan fogalmaztam, a technikai munkacsoport összetételét illetően. Ott vannak a tagállamok, ott van az ipar, és vannak civil szervezetek is, és mi az Európai Bizottság részéről azt a feladatot látjuk el, hogy ebben a munkacsoportban a környezetvédelmi civil szervezetek is megfelelően képviseltetve legyenek. Itt technikai kapacitásokról van szó, a tagállamok részéről, amelyeket megvitatnak ebben a munkacsoportban. Hogy most ezt a bizottság írta le, vagy döntötte el, ezzel kapcsolatban fontos azt is látni, hogy a BAT konklúziókban leírtak mind a technikai munkacsoportból kijött adatok, és ebben minden résztvevő egyetértett, hogy hol fogjuk meghúzni az alsó és a felső határt. Tehát egy konszenzuális munka, csapatmunkáról volt itt szó. Hogyan tudunk minden érintett felet jobban képviseltetni? Nos, hát én úgy gondolom, hogy ott voltak persze vannak különböző érdekek, de ezért próbáljuk meg egy asztalhoz leültetni az érintett feleket, hogy a végeredmény megállja a helyét, és aztán egy olyan dokumentum jöjjön ki ebből, amely mindenki számára elfogadható. Persze, az is igaz, hogy mind a két oldal részéről hallhatunk vitás kérdéseket, de azért a többség mégiscsak elégedett a folyamattal, most vajon többet, vagy kevesebbet kérünk, vagy írunk elő, hát szükséges az, hogy megtaláljuk az arany középutat. Európa eseté, illetve hogy Európán kívüli országokkal kapcsolatban csak olyan erőműveket találtunk, amelyek individuális vagy egyéni szinten teljesítenek jobban, nagyon nehéz lenne ezt megmondani a japán, vagy kínai, vagy Egyesült Államok beli erőművekről, hogy azok jobban teljesítenének. Ami pedig az esélyegyenlőséget, vagy egyenlő feltételeket illeti, mi, a mi célunk az az, hogy a lemaradókat segítsük, és hogy a különböző régiók, különböző országok a lehető legmagasabb szintű környezetvédelmet tudják biztosítani egész Európában. Technikai folyamatról van szó. Az, amit ön elmondott, az csak engem erősít meg, itt egy politikai folyamatról van szó. Ön konszenzusról beszél, és arról, hogy mindenki egyetértsen, és arról, hogy Európában különböző sebességgel haladunk. De hát azért bocsánat, itt az emberek egészségéről van szó. Minden egyes európai állampolgár számára ugyanazt kell biztosítsuk. Ön rá is hibázott arra, vagy bebizonyította azt, hogy itt valóban csak egy politikai kérdésről van szó. Torvalds úr. Öm, el vagyok bizonytalanodva. Ha ön azt mondja, hogy az irányelv szabályai hozzá próbálják igazítani a lemaradókhoz, akkor az én logikám alapján olyan szabályok valósulnak meg, amelyek a élcsapatnak biztos, hogy nem fognak megfelelni, már pedig ez problematikus, mert Párizsban úgy döntöttünk, és ebben a szakbizottságban is nagyon sok esetben úgy döntöttünk, hogy mi szeretnénk éllovasok lenni, és nem pedig állandóan a lemaradók szintjén mozogni. Mikor fogunk szavazni? Nem kaptam választ, ne haragudjon. Asszonyom, öné a szó. Köszönöm szépen. Meghallgattam a vitát. És azt hiszem, hogy a legfontosabb kérdésekről már eleget beszéltünk. Miután itt van az Európai Bizottság, szeretném én is elmondani, hogy én is fontosnak gondolom, hogy minél magasabb szinten állapítsuk meg a standardokat. Ugyanis az is kiderült, hogy ezek a nagy tüzelésű ipari berendezések levegőszennyezési um, szintjének csökkentése révén több mint 20 uh, ezer uh, életet lehetne megőrizni, és uh, sok millió eurót is um, az egészségvédelmi kiadások tekintetében. Eckhart úrról hallottuk, hallhattuk az érveket, tehát ezt most nem fogom megismételni. Én csak szeretnék hozzájárulni a vitához, Szerintem fontos az, hogy kimondjuk, mi itt eredményeket szeretnénk látni, hozzáadott értéket szeretnénk látni. Hogy a kibocsátás csökkentést felturbozzuk a jövőre nézve, mert különben nem vagyunk hajlandóak, illetve különben nem vállaljuk a felelősséget, és nem fogunk megmenteni emberi életeket. Köszönöm szépen a hozzászólást. Én szerintem minden fontos üzenet elhangzott, visszadom a szót a bizottságnak. Egy végső nyilatkozat erejéig. Köszönöm szépen, hogy lehetőségem nyílik arra, hogy felhívom a figyelmüket arra, hogy itt egy adatok által vezérelt folyamatról van szó. Először is össze kell gyűjtenünk ezeket az adatokat az egész világból, és aztán ezt megvitatjuk a technikai munkacsoportban. Ezt nem valaki találta ki, hanem ezt a tagállamok és több ö, nemzetközi fórum is biztosítja ezeknek az adatoknak a minőségét. különböző osztályokba soroljuk a lehetőségeinket, vannak magasabb, illetve alacsonyabb követelményszintek, és a az illetékes hatóságok is megvizsgálják ezeket a referenciaszinteket, és ennek alapján döntik el azt, hogy melyik berendezésnek van meg a potenciálja arra, hogy bizonyos fajta teljesítményszintet elérjen. Ami az idő határokat illeti, jelenleg a jogalkotási folyamat folyik, az közi, illetve közi konzultáció keretében. Nem tudom, hogy mennyi kommentárt fogunk kapni, és ezek mennyire bony- lesznek bonyolultak. Az biztos, hogy a következő hónapok során előrébb fogunk tudni lépni, és szavazásra fogjuk vinni ezt a dolgot valószínűleg 2021 első felében. Elnézést kérek, javítja magát a felszóló 2017 első felében. Még egyszer szeretném elmondani, hogy ez a mechanizmus él a levegőminőségi irányelv, az emissziós irányelv értelmében, amelyek révén csökkenteni tudjuk a kibocsátási szintet azon nagy erőművek esetében, amelyeknél különben ez nem valósulna meg, vagy még sokkal, csak sokkal drágában és nehezebben valósulhatna meg. Vagyis ezen a folyamatosan, folyamaton keresztül segítünk a tagállamoknak elérni a kitűzött célokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm a vitát. Következő napi rendi pontunk. Egy véleménytervezet megvitatása unió részvétele a több tagállam által közösen indított földközi tengeri térségben folytatott kutatás és innovációs partnerségben. Gambusz úr jelentéstevő, de nincs itt. Ájúzó asszonynak fogom megadni a szót. <clears throat> Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Egyelőre Gambusz úr nevében beszélek, aztán majd szeretnék a saját nevemben is beszélni. Gambusz úr elnézésüket kéri, a repülőgép késése miatt nem tud most jelenni, hamarosan érkezik majd. A földközi tenger térségében a kutatási fejlesztési partnerség kialakításában 14 tagállam vesz részt, alapvető elvek eh, valósulnak meg, a vízhez, illetve az élelmiszerhez való hozzáférésről van szó. Gyorsan kell itt eh, eljárni. Szeretnék az Bizottságnak köszönet mondani a javaslatért. illetve azért is szeretnék köszönetet mondani, hogy az Európai Parlament részt vehet ebben, és 200 millió euróval támogatják a Horizon 2020-ból ezt a programot. Érdekes ez a javaslat, ugyanis ez a kutatás, fejlesztés, kifejlesztését segíthette, és gyakran pontosan ez az, ami a bevándorlók elhagyják otthonukat. Megvizsgálhatjuk az újrafelhasznosítás kérdését, a jobb szennyvízkezelést, annak érdekében, hogy vízzel, vízzel takarékoskodni lehessen. Begyújtottam módosító indítványokat is. És szeretném elmondani azt, ügyelni kell az Európai Unió alapjaira, de ez nem ezt jelenti, hogy minden ország szolidáris minden egyes összeg szempontjából Úgy gondolom, hogy különböző alapokat kell együttesen felhasználni. Köszönöm szépen, megadom a szót az árnyék tevőknek, az első Zurinyó úr lesz. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy jelentéstevő kollégámnak gratulálok a munkájához. Egyetértünk vele abban, hogy mennyire fontos a kutatási fejlesztési partnerség a földközi tenger térségében, és egyetértünk a prioritásokban is a víz ellátás, illetve az élelmiszerellátás biztonsága. Egyetértünk abban is, hogy az ilyenfajta partnerségek alkalmazása hozzájárulhat ahhoz, hogy tényleg hatással járjon az Európai Bizottság fellépése. Van egy-két dolog, amit még lehetne javítani. Elsőként az az opció, amit beépítettek a javaslatba, a kutatási aktivitások tekintetében nagyon nagy a megterülési időszak. Nagyon fontos, hogy legyenek ilyen fajta befektetések, de azt is tudjuk, hogy itt egy teljes ökorendszerről van szó, számos projekt szintet kell megvizsgálni itt, egészen az alacsony technológiától a magas technológiáig. Mindenfajta kutatás létezik, alapvető kutatás, ök, kutatási ökoszisztéma létezik, hogy ezt így fejezzem ki, tehát az egész ökoszisztémára gondolnunk kell. Másik pontom az a projektek finanszírozása. Óvatosnak kell lennünk, ugyanis a különböző eszközök, amelyek rendelkezésre állnak, ezek azokat az országokat illetik meg, amelyek hozzájárulnak ez a partnerséghez. A bizottság jelenlegi álláspontja az az, hogy nem lehet diszkriminálni eh, a kedvezményezett országok között a Horizon 2020 kapcsolatban, viszont fontos az, hogy a projekteket olyan konzorciumok hajtsák végre, amelyek nyitottak a prima irányába, mert csak így lehet garantálni azon érdekeit, akik a projekteket finanszírozták. Ez voltak az én javaslataim, és természetesen a szükséges módosítókat is be fogom nyújtani. Torvalds úr a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ALDE árnyék jelentést tevén feltétlenül ma én olvasom fel az ő pontjait először, és megköszöni a javaslatot, amelynek célja az az, hogy az Európai Bizottság javaslatát javítsuk ezen nagyon fontos partnerséggel kapcsolatban. Azzal, hogy az emberi tevékenység kötődik a klímaváltozáshoz, a fosztott engedtességében víz hiány mutatkozik, amely gazdasági gondokhoz vezethet, és sokaknak el kell hagyniuk lakóhelyüket. Nagyon sokan élnek vízszűkében ezen a területen, és ez a helyzet csak rosszabbodik. A vízhiány valószínűleg a déli EU országokat is érinteni fogja, mint például Dél-Olaszország, Dél-Spanyolország, Ciprus, Málta vagy Görögország. Már most is látható ez, főként a nyári hónapok során. Bár néha nem hatékonyan használják fel a vizet, de mellett a befektetések sem hatékonyak. Hangsúlyozza a jelentéstevő ezért, az adányok jelentéstevője azt, hogy kiegészítő intézkedésekre van szükség, mint például a Prima, amely innovatív megoldásokat kínálhat a vízellátás, élelmiszerellátás számára. A kutatás és a fejlesztés mértéke, amelyel a vízhiányt meg lehet oldani, óriás, ez nagyon fontos az, hogy a lehető leghatékonyabb módon tudjunk eljárni, annak érdekében, hogy tényleg fenntartható megoldásokat találjunk a koordináció, a szinergiák kialakítása más nemzeti és EU tagállamokkal, illetve politikákkal kívánatos. Az elnyék jelentéstevőnk köszönetet mond az együttműködésért, és várja további együttműködést a jelentést illetve az elnyék jelentéstevőkkel. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Bármikor hozzászólt, amikor szeretne. A következő hozzászólunk asszony. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, Ájúzó asszonyon keresztül azt a munkát, amelyhez módosításokat fogunk benyújtani. Egy újabb avatáról van szó, az Euró-Mediterrán együttműködés a barcelonai folyamat jegyében, amelyet már több mint egy évtizede beiktattak, és még sincs túl nagy sikere, ezt láthatjuk a migrációs válság kapcsán is. Azon kívül, hogy hosszasan leírja a földközi tenger térségének politikai helyzetét, nem tud igazi megoldást kívánni a problémákra. Egyiptom, Tunézia esetében összeomlott az állam, és a tömegturizmus illetve a migráció által kiváltott problémák Tunéziában és Egyiptomban is egyértelműek. A vízellátás csak egy azon problémák közül, amelyekkel, amelyekhez hozzájárultak a nyugati államok is. Az ENF egyébként támogatja azt, hogy a származási országokban oldjuk meg a migrációs válságot, de igazi támogatási programokra van szükség, és ezoknak a megvált, megváltoztatását, illetve a megvalósítását nyomon kell követni. Köszönöm szépen. Thank you very much. I open the floor for the members who wants to, uh... Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ki szeretne hozzászólni. Dália asszony az első. Thank you, Chair, um, and I would like to... Köszönöm szépen, elnök asszony, és először is azzal kezdem, hogy köszönetet mondok a jelentés készítőjének. Egy meghallgatáson a biztostól más kérdéseket is mondott a primáról. Azt mondta, hogy ez a kérdéskör a leginkább az, ami hat a földközi térségére, és Máltából érkezve ezt csak, alá, ezt csak hangsúlyozni tudom, a Prima valóban ö, foglalkozik a vízhiányjal, a klímaváltozással, amelyet hallhattunk a mai a meghallgatáson, és itt van még a demográfiai változása, az, hogy másképp állítjuk elő az élelmiszereket, és itt van a migrációs válság és amely óriási kihívás a földközi tenger térségének én személyesen kiemelem azt, hogy a, a Prima egy olyan eszköz, amely tényleg jó lehet ebben a térségben, viszont, hogy ez sikeres legyen, ehhez az kell, hogy nagy befektetések valósuljanak meg. 200 milliót kell befektetni a Horizon 2020-ban 10 éven át a Primán keresztül, és az Európai Unió ugyanennyit kíván adni a résztvevő tagállamokon keresztül. És itt van az én gondom, amit én szeretnék kiemelni. Ez ennek kapcsán ugyanazt mondom el, amit Zurinyó kollégám is elmondott, ugyanis a jelenlegi javaslat úgy véli, hogy az EU pénzügyi hozzájárulása főként a kutatásra fog koncentrálni, illetve az innovációra, amelyeket magas technológiai szinten emlegetnek, tehát közel áll a piachoz ez, és bizonyos stratégiailag kiválasztott kísérleti demonstrációs projekteket támogatnának. Én nem értek egyet az Európai Bizottság javaslatával, mert úgy vélem, hogy az EU-nak a teljes ötlet sokszínűséget támogatnia kell az alacsony technológiai szintől egészen a magas technológiai szintig, egészen a egészen különleges kutatásokig, illetve a gyakorlati kutatásokig. Felmerül a potyautas probléma, és olyan szempontból, hogy esetlegesen nem prima osztályok is használt élvezhetik mindennek. Úgy vélem, hogy az egyes cikk, amelyet javasoltak, amelyet ezt módosítani kell, és plusz kritériumokat kell megfogalmazni a résztvevő országok számára. Lesznek módosítóim is ezzel kapcsolatban. Szeretnék köszönet mondani a jelentéstevőnek, de e, minden álnyék jelentéstevőnek is. Ayuso kolléga. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Most saját nevemben beszélek árnyék jelentéstevő vagyok az ITRE-ben. De először is gratulálnék a jelentés készítőjének a javaslatához. Van egy-két dolog, amely szerintem fontos, és ezekre szeretnék most kitérni. Az úgynevezett potyautasok kérdése nagyon fontos az, hogy a lehető legtöbb ország részt vegyen ebben, azok az országok, amelyek hozzájárulnak, azok nagy gazdasági erőfeszítést tesznek, tehát mindenkinek ugyanolyan feltétellel kell ebben részt vennie, tehát pénzügyileg is hozzá kell járulnia. A garanciák kérdése, garanciára van szükség, amiatt, hogy legyen garancia arra a pénzre, amit az EU ad, de minden országnak a saját hozzájárulását kell garantálni. Hogyha azt szeretnék, hogy az emberek részt vegyenek ebben, akkor gondoskodnunk kell arról, hogy olyan országok vegyenek ebben részt, amelyek konzorciumokat hoznak létre. Ami az integrációt illeti, ami a pillérek kérdését illeti, ez eléggé bonyolult kérdés, itt még van mit javítani. Thank you very much. Now, um, I'm giving the floor. Köszönöm szépen. A bizottság képviselője következik. Köszönöm. Thank you, Madam Chair. Good afternoon to everybody. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, és üdvözlöm Önöket. Először is mindannyiuknak köszöntet szeretnék mondani a pozitív hozzáállásért a bizottsági javaslathoz. Azt hiszem mindannyian értjük, hogy ez az eszköz, amelyet javaslunk, rendkívül fontos, és nagy szükség van a régióban erre a fejlesztési szükségletekre ad választ a jelenlegi körülmények között az éghajlatváltozás miatt. Dél-Európa lakosságának ugyanis 60%-a küzd vízhiányjal a nyári időszakban. A földközi tenger déli partján még nagyobb a probléma. Ezekkel tehát foglalkozni kell, és ennek a kulcs az innováció, amely a gyakorlati megoldásokat tudja javasolni. Az általunk javasolt eszköz több elven alapul. A 185-ös cikkhez kapcsolódik, az ebben található eszközhöz, a tudományos kiválóságot szeretnénk támogatni, ennek az eszköznek nyitottnak kell lennie, de ugyanakkor egyszerűnek, megvalósíthatónak is. Ami azokat a kérdéseket illeti, amelyet több tisztelt képviselő is felvetett, például a programok megvalósíthatósága, a technológiai készenléti szint, olyan kérdések, amelyek nagyon fontosak, és meg kell találni a helyes megoldást. Figyelembe véve az EU költségvetés védelmét is, főleg amikor a felelősségi kérdések és a garanciák merülnek fel. A 185-ös cikkben foglaltak csökkentették a résztvevő felek felelősségi körét. A bizottság nyitott a tárgyalások iránt, azért bizonyos e- elveket alkalmazni kell, és meg kell találni a gyakorlati megoldásokat. Ezek a kérdések felmerültek a tanácson belül is. folyik a tárgyalás, és nyitottak vagyunk a parlamenti javaslatai iránt. Úgyhogy nagyon várjuk az Önök szakbizottságának, illetve az ítélnek a módosítanítványait, illetve a plenáris döntését. De elfben úgy látjuk, hogy minden intézmény egyetért abban, hogy ez az eszköz igen fontos, kiváló példája a tagállamok együttműködésének, az EU-n kívüli országokkal való együttműködésnek is. A tudományos programok rendkívüli jelentőséggel bírnak a dél-európai országok jövőjét illetően, de a közel-keleti, az észak-afrikai országok számára is, mindenki számára a földközi tenger térségében. Ezzel szeretném zárni szavaimat, vagyis azzal, hogy nagyon várjuk a parlamenti módosítőket, hogy a jó megoldást együtt megtaláljuk a még nyitott kérdésekben, amelyekről nyilvánvalóan beszélni kell, és megoldást kell találnunk rájuk. Köszönöm. Köszönöm, ez lezár, ezzel lezárom a vitát. A módosítások előterjesztésének határideje február 2-a déli 12 óra az MV-ben, márciusban fogunk szavazni róla. We 10 minutes because we are going to have uh, our next item on the agenda, public hearing, which... A következő napi rendi pontunk a nyilvános meghallgatás, melynek 5 órakor kell kezdődnie. Úgyhogy Kérem, hogy 10 perc szünet után 3 4 5 kor mindenki jöjjön vissza. Köszönöm szépen. Good afternoon, everyone. Jó napot kívánok! Kérem, hogy kezdjük meg a munkát. A meghallgatás következik. A 2030-as emissziós célok megvalósítása, ezen belül a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodási terület. Mindenkit köszöntök, főként az öt szakértőnket, akik nagyon messziről érkeztek. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt vannak. A meghallgatás az ENVI szakbizottsági jelentésünk szempontjából nagyon fontos. A jelentéstervezőnk, a jelentés készítőnk Lenz úr, ezért meg is adnám a szót, Először a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a bevezetőt, kedves kollégák. Számomra is öröm az, hogy itt üdvözölhettem a szakértőinket körünkben. Az elmúlt év a klímaváltozás elleni harc jegyében zajlott. Megtörtént a történelmű jellegű párizsi megállapodás, és a fenntartható célok is globálisan most már érvényben vannak. A klímaváltozás célja az, hogy a foszilis kibocsátást csökkentsük, csökkenteni kívánjuk az üvegházi gázok kibocsátását, és egy nagyon erős biogazdaságot szeretnénk. Az Európai Unió éllovas a klímaváltozás megakadályozásában, és nagyon ambiciózus közép- és hosszú célokat tűzött ki. Ezt láthattuk a párizsi megállapodásokat megelőző tárgyalások során, és nagyon fontos a LULUCF, illetve az úgynevezett effort sharing. Ezekkel próbáljuk ezeket a célokat elérni. Most már azonban a cél a konkrét megvalósítás. A mai meghallgatás a mezőgazdaság, erdőgazdaság szerepét próbálja kiemelni ebben a kontextusban. Ez a szektor keresztüzében van az elvárásoknak, célkötözéseknek és kihívásoknak. Van egyfajta kvantitatív előírás az élelmiszer előállítás, illetve a fa termékek előállítása során. A mezőgazdálkodók, fagazdálkodók tudják, hogy a fenntartható gazdálkodás hatékony lehet számukra, és Óriási itt a potenciál a széndiokszid felvételeire és tárolására. Ezen kívül ez a szektor nagyon is érzékeny a klímaváltozás jelenségeivel kapcsolatban. Annak érdekében, hogy a széndiokszid bocsátás csökkentésének potenciáját kiaknázhassuk, a szektornak egyfajta ösztönzést kell adni, hogy megfelelően járjon el. Az a rugalmasság, amit az Európai Bizottság javasolt, ez egy jó eszköz lehet. Ezek a tanúsítványok nem automatikusak, hanem ezeket ezekre rá kell szolgálni. Úgy vélem, hogy ez a megközelítés mindenképpen üdvözlendő. A tagállamok a 2020-ban lejáró kiótói jegyzőkönyv értelmében arra kötelezték magukat, hogy az üvegházi gázokat, illetve ezeket csökkentik. Üdvözlendő az, hogy ezt a célkütőzést a LULUCEF-fel együtt egy önálló pillérként próbálják kezelni az EU-ban, és ez 2030-ig érvényben van. Hogy a Párizsi megapodást teljesítsük, a no debit szabály szerintem elengedhetetlen. A szektor mindenképpen díjazni kell erőfeszítéseiért. Nagyon fontos a fenntartható erdőgazdálkodás, a széndiokszid megkötése, tárolása, illetve a környezetbarát erő, nyersanyagok előállítása elengedhetetlen. A fenntartható gazdálkodás csak úgy valósulhat meg, hogyha a tagállamok egymással együtt működnek. Nem szabad ennek során elfeledni azt, hogy mennyire különbözőek Európa erdői. Gondoljunk itt csak a klímafeltételekre, a növekedésre, különböző az erdőgazdálkodási potenciális. 2030-ig megfelelően lehet kezelni ezt a tanúsítványrendszert. El lehet azon gondolkodni, hogyan lehet ezt az egész potenciát, hogyan fejlesszük ki számomra. Az a legfontosabb, hogy ne új feltételeket szapjunk a különböző mezőgazdálkodóknak, erdőgazdálkodóknak, hanem egyfajta könyvelési rendszer jöjjön létre. A jelenlegi megközelítés jó lehetőségeket kínál. A mai nap során gyakorlatias példákat is hallhatunk. Én már várom ezeket a prezentációkat, és majd szeretném megemlíteni azt is, hogy a kérdések feltele során nem csak a szakértők, köszönöm a bizottsághoz is lehet kérdéseket intézni. Köszönöm szépen. Thank you very much, uh, Mr. Köszönöm szépen, Linz úr. Most pedig következnek a szakértők. Következik a svájci vendégünk, a svájci erdőgazdálkodási szövetségtől. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy itt lehetek a mai napon. Azt gondolom, hogy annak érdekében, hogy a klímaváltozással fel tudjuk venni a harcot, csökkentenünk kell a kibocsátást, és ugyanakkor el kell tüntetnünk a meglévő széndiokszidot is a levegőből. Ezen keresztül fontos témához jutunk el, az ekoszisztémák, illetve az erdőgazdalkodás kérdéséhez, amelyet csak fenntartható módon lehet kezelni. Így nagyobb környezetvédelmi jó hatásai lennének, és csökkentenénk a negatív hatásokat, illetve a széndiokszid megkötő képességet növelnénk az erdőkben. Jelenleg tudjuk azt, hogy milyen mértékben képesek növekedni az erdeink, ezt figyelembe kell vennünk a tervezésnél. Egy tonna per köbméter a fák, tehát a fában, de mi van a faipari termékekkel? Itt ugye 500-tól 250 kg-ig terjed a megkötőképesség, attól függően, hogy kemény fáról van szó, vagy puha fáról. A kemény fának itt egyébként nagy jövőt tudunk jósolni, mert kevesebb ennek a felhasználása. Fontos látni azt, hogy mekkora különbség tehát a puha, illetve a kemény fák között, fafajták között. Az energiahatékonyság, illetve a mm, ö, széndiokszid megkötési lehetőséget úgy tudjuk növelni, hogyha a, ezt elvonjuk a levegőből. Nagyon magas hőmérsékleten elégetett tüzelő, illetve üzemanyagok hatalmas mennyiségű káros anyagot bocsátanak ki. Azt hiszem, hogy itt a kompenzációs rendszerhez való a kapcsolódást kell biztosítanunk, ez a fő cél. Van egy legális, tehát egy jogi kontextusunk, amelyben gondolkodnunk kell, a fosszilis üzemanyagok égetésével kapcsolatban öm, tagállami megoldásokat kell biztosítani. 2020-ra kell megvalósítani ezeket a célokat. Emellett van egy kompenzációs projektrendszer, amely az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkenteni, csökkenteni tudja, illetve a CO2 megkötést növeli a faipari termékekben. Itt most visszatérhetünk arra a hosszú folyamatra, amikor kértük azt, hogy milyen hatalmas nagy mennyiséget tudnak megkötni a faipari termékek, ezt is figyelembe kell vennünk. Nos, függetlenül a fa felhasználásától ez szerintünk egy jó megközelítés. Nézzük az implementációt. Született egy olyan alap, amely minden liter benzin után beszed egy bizonyos mennyiségű pénzt, és ebből kompenzációs alapot hozott létre, ez két cent. A vonatkozó iparágban a szakértők azt mondják, olyan projekteket kell létrehozni, mint amilyen a Swiss Timber Sink, és az ehhez kapcsolódó legalább 20 helyi fűtési projekt. Hogy néznek ki ezek, mik a jellemzőik? Panelekre és fára kell koncentrálnunk, ezek nem vég termékek, mint amilyen a bútor vagy a ház, hanem közbelső termékek. Hogyha lemegyünk egészen a bútorok vagy a, a ház berendezéseinek szintjére, akkor ezt már nem lehet mérni a papírt kivettük mindebből, mert egyszerűen a papírnak a szén megkötő képessége, széndiokszid megkötő képessége nem hosszú távú. A svájci projekt egy pool, három különböző referencia szintrehez alkalmazkodik, a furnérlemez, a faforgácslemez és a faroslemez szintjeit említeném itt. Mit jelent a termelés 2014-es szinthez viszonyítva? 1990-es nulla ponttal 25 évvel számolunk a ciklus végéig. Azonban sajnos nem áll rendelkezésünkre megfelelő adat azzal kapcsolatban, hogy mi történt az 1920-as, 30-as években, hiszen a faros lemezeket, furnérlemezfajtákat ennél később fedezték fel, illetve kezdték el gyártani. A referencia vonal utáni időszakra nézve további termelési szinteket fogunk megállapítani. jobb eredményeket kell elérnünk, mint az átlagos szint, és olyan projekteket kell felvonultatnunk, amelyeket még nem támogatnak sehol. Itt láthatunk egy háromszöget, amely leírja a helyzetet, tehát itt van a Timber Sink, akkor a szövetség, és hát ugye meg kell vásárolni ezeket a termékeket ahhoz, hogy működőképessé váljon ez a háromszög. 2015-ben csak 56%-a az éves emelkedésnek került betakarításra, az európai erdőtulajdonosok inkább az erdőgazdálkodással kellene foglaljanak, és nem szabadna elhagyniuk a az erdőket. Túl nagy a sötét erdő, tehát az ilyen átláthatatlan erdő mennyisége, mérete, ez pedig nem segít hozzá a biodiverzitáshoz. Fontos a befektetés ezen a területen, javítani kell az imázsát a faipari termékeknek, mert um, meg kell ismertetni a fogyasztókkal azt is, hogy uh, itt uh, egy környezetbarát megoldásról van szó. Tehát itt uh, olyan termékeket próbálunk reklámozni, amelyek hosszú távra valósulnak meg, a következő időszakra nézve növelni kell a fa alapú termékek mennyiségét, egy külön pool létrehozása szükséges, ezt monitorozni kell. Ez lehet, hogy itt egy nemzeti megoldásra is szükség van, de én azt gondolom, hogy a mi esetünkben a kompenzációs kötelezettségek miatt nagyon kevés cég foglalkozik fakitermeléssel, sokkal egyszerűbb lenne a helyzet, hogyha motiváltabbak lennének a fa, tehát az erdő tulajdonosok a fenntartható fejlesztésben. Köszönöm szépen. A következő eladónk, dr. Peter Mayer. Következik az Ausztriai Erdőkutató Központból. Parancsoljon! Köszönöm a szót. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket! Örömömre szolgál, hogy az erdőkről és az éghajlatváltozásról beszélhetek Önöknek. Azért teszem ezt, mert sok aspektusra kell gondolni, amikor a RULUCF rendeletről beszélünk. Először is nagyon fontos megérteni azt, hogy a CO2 csökken, kibocsátás csökkentésről beszélünk, és már az elején meg kell értenünk azt, hogy a, az éghajlat, a, a, az üvegházhatást okozó gázok, a CO2 kibocsátás csökkentéséről van szó. Az erdők bizony befolyásolják az éghajlatváltozást, láthatják ezt a, az infrastruktúra, a bogarak állapota a természeti katasztrófák miatt. Ugye láthatjuk a földcsuszamlásokat, az áradásokat. Az erdők megoldást jelenthetnek már a karbon lekötés terén is. Itt láthatják a kép közepén azt, hogy hány milliárd tonnát tárolhatunk, 60%-ot a talajban, 40 százalékot a biomasszában, a föld felszínén. Úgyhogy több szinten lehet tárolni CO2 kibocsátásokat a fáknak, illetve a talajnak köszönhetően. Mindazonáltal az éghajlatpolitika is rendkívül fontos, és ma erről beszélünk. Önök nyilván nagyon jól ismerik e mindennek a hátterét, a nemzetközi megállapodásokat, ott van a Párizsi például, Gyakorlatilag ezért beszélünk a LULUCF-ről, és nyilván talán jobban ismerik önök, mint én, az EU-s politikákat is. Aztán persze ott vannak a nemzeti végrehajtások. Itt az osztrákokat láthatják, nagyon sok ilyen van, és ez mind a szakpolitikákhoz kapcsolódnak, ami az éghajlatváltozást illeti. Azonban persze vannak más szakpolitikák is, és erről is hallottunk a mai napon. Azt gondolom, hogy nagyon fontos szempont ez, amit figyelembe kell venni. Az Európai Uniós szakpolitikáknál elképzelhető, hogy a különböző szakpolitikák terén összeütközés van a célok tekintetében. Ugye beszéltünk az erdők szerepéről, a termékekről. Nagyon fontos a többi szakpolitikával való összefüggéseket is figyelembe venni, és integrálni a különböző szakpolitikákat, amelyekről szó van. Úgyhogy tudjuk, hogy ez nem mindig könnyű, ambiciózus cél ez, de nem szabad elfeledkezni ezekről. Hadd szóljak néhány szót a biogazdaságról. Hallottunk már korábban az Európai Unió stratégiájáról, amely az egyik olyan elnyő stratégia lehet, amely kombinálhatná ezeket a szakpolitikákat és célkitűzéseket, amelyeket önök is, mi is megfogalmaztunk az EU-s szakpolitikák terén. Térjünk vissza az erdőkre és a fára. Ugye nem csak CO2 tárolónak tekinthetjük őket. Az előttem szóló már elmondta, hogy a fatermékek nagyon fontosak. Azonban van még egy másik aspektus, amire talán nem gondolnak gyakorta, de megvitatható lenne. A helyettesítés kérdése. Mivel úgy gondoltuk, hogy ez nagyon fontos terület, a fák, a fatermékek, illetve a kiváltás tényező a társadalom és a természeti környezet számára is. Ausztriában ezért elkezdtünk foglalkozni egy közös projekttel, amit a faláncolat projektnek neveztünk. Az én intézetem is részt vett ebben, az osztrák környezetvédelmi ügynökség és az egyetem is. Úgyhogy széles körű összefogás eredménye volt az a munka, amelynek keretén belül megvitattuk azt, hogy a CO2 kérdéshez hogy kapcsolódik az egész faipar. Különböző megoldásokat képzeltünk el. Például, ha ugyanúgy használjuk a, az erdőket, ahogy eddig, vagy ha több fát használunk fel az erdőkből, illetve hogyha inkább energia használjuk, vagy termékek előállítására, és mi van akkor, hogyha többet importálunk. Volt egy másik lehetőség is, mi lenne, ha kevesebb fát vágnánk ki, és nagyobb, megnövelnénk a védett területeket. A kérdés felmerült, hogy mi lenne, hogyha egyáltalán nem vágnánk ki fákat, hanem csak nő, hagynánk, hogy a fák növekedjenek, és a CO2-t elnyeljék. Nagyon érdekes volt ennek az eredménye, ennek a modellezésnek ö, nagy fejtörést is ö, jelentett ez. A részletekben most nem akarnék belemenni, csak el szeretném mondani, hogy nem volt egyértelmű. Három diát szeretnék itt bemutatni az eredményekről. Azt tapasztaltuk, hogy függetlenül attól, hogy milyen modellt követnénk a jövőben, ami az erdők felhasználását, a fák felhasználását illeti, a tűlevelőeket mindig ugyanarra használnánk fel. Ha még több lenne a védett terület, akkor, akkor csak a nagy levelű ö, fák területe növekedne. Nagyon érdekes az emögött húzódó gazdasági modell. Ez nagyon érdekes a gazdaság és a fa termékek szempontjából. Egy másik dolog, amit említettem, a kiváltó tényező, annak hatása. Itt volt egy olyan elképzelés, hogy minden megy úgy, ahogy eddig, tovább. Itt arról volt szó, hogy a CO2 elnyelés ugyanúgy maradna. A világos kékkel azt jelöltük, hogyha nem mérnénk tovább. 1,5 milliárd tonna CO2 csökkentést lehetne elérni, ez gyakorlatilag Ausztria CO2 kibocsátásának 20 éves mennyisége. És aztán az összes többi elképzelésnél így jártunk el. Csak egy gondolatot engedjenek még meg. Nem nagy a különbség, hogyha energia előállításra, vagy pedig termékek előállítására használunk fel több fát. Az érdekessége a dolognak az utolsó oszlopban található. Mi történik akkor, hogyha nem vágunk ki azonnal semmiféle fát. Akkor láthatják, hogy a sárga oszlop egyre hirtelen, hirtelen megnő, ez pedig a CO2 kibocsátás hatása. Ha nem használunk továbbiakban fel fa termékeket, az nagyon fontos eredményt hozna. Tehát ezt a kiváltó hatást figyelembe véve nagyon érdekes eredményre jutottunk. Végezetül, hölgyeim és uraim, az üzenetek, amiket szeretnénk közvetíteni. Az első az, hogy a fenntartható erdőgazdálkodás és a fa termékek pozitív hatással vannak az üvegházhatást okozó gázok kapcsolatos egyensúlyra, aztán a kiváltó hatás is nagyon fontos. Emlékeztetném önöket az első képre, amikor látták a kéményeket, ahol a CO2 távozott. Ezt szeretnénk elérni tehát, amikor ilyen termékeket felhasználunk. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy az erdőket is érinti az éghajlatváltozás, úgyhogy alkalmazkodni kell az ökoszisztémához, hogy milyen gyorsan tesszük ezt, ez is fontos, és aztán persze ott van a természeti katasztrófák kérdése, erről is volt már szó. Szóltam a koherens politikák kialakításáról, persze erre is oda kell figyelni, hogy a többi területet is figyelembe kell venni, hogy az összes célt hogy lehet elérni. Végül pedig az időkeret kérdése 2030 relatíve közel van, 2100-ban pedig lesz egy másik projekt, ugyanis az erdők vonatkozásában hosszú távú perspektívákat kell kialakítani, nem csak 2030-ig kell gondolkodnunk, hanem jóval azután is. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen, Májer úr. Most következő állódónkhoz fordulok. Giacomo Grassi úr, a Joint Research Center képviseltében parancsoljon. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, és köszönöm szépen, hogy meghívtak engem ide. Mielőtt még belekezdenék a vitába a LULUCF EU kontextusáról, szeretnék egy kicsit a globális kontextusról beszélni. Ez a globális széndiokszid körforgás, jobb oldalon látható az, hogy hova megy a kibocsátás az atmoszférában, megy a 44%-a, de a többi részét felveszik az erdők. Ennek egy része természetes, másik része antropogenikus. Ezek az adatok mutatják azt, hogy mennyire fontosak az erdők a klímaváltozás szempontjából. A az erdők egy részét képezik a problémának is, de a megoldásnak is. Ezt felismerték a párizsi megállapodásban is, és az erdőgazdálkodást előtérbe helyezték. Rájöttek arra, hogy a célkütőzések eléréséhez az kell, hogy egyfajta egyensúly jön létre a antropogenikus kibocsátások és megszüntetések között. Tehát mindenképpen meg kell őrizni az erdőket. Az egyik eh, legvitatottabb kérdés Barul CF javaslatban az az, hogy hogyan lehet eh, megfelelően kezelni az EU eh, erdőket. Olyan szabályokra van szükség, amelyek tükrözik a plusz emberi fellépést. Tehát itt igazából az enyhítésről beszélünk. Az úgynevezett referencia szintet alkalmazzuk, összehasonlítjuk ezt a jövőbeli kibocsátást a tulajdonképpeni kibocsátással. Ennek során figyelembe kell venni az erdők öröködését, illetve a meglévő politikák jövőbeli hatását is, és a piacokat is. Láthatjuk azt, hogy ez hogyan működik. Láthatunk itt negatív számokat, mert az úgynevezett szink az a csökkentést jelent. Tehát milyen magasabb a negatív arány, annál nagyobb a szink. 2011-ben a Kyoto jegyzőkönyvi referencia szintet láthatjuk. A piros szint az a határ, amit a második felére határozta meg a kiótói jegyzőkönyvnek. Néhány év múlva azt láthatjuk, hogy hogyan alakult ez a valóságban. Azt láthatjuk, hogy a fekete vonal az, az erdő felvételi aránya ugyanaz maradt, ez 2%-át teszi ki az EU kibocsátásnak. A kérdés az az, hogy miért volt más a valóság, mint az erőjelzés. Ennek több magyarázda van, de a legfontosabb kérdés az az, hogy a politikák figyelembevétele növeli -e a jövőbeli szintek hitelességét. Hogy ezt megválaszoljuk, azt kell megnézni, hogy az erdők öregedése, az erdőgazdálkodás hogyan hat ki az erdők felvevő képességére. azt láthatjuk, hogy nagy mértékben, rövid távon, átmenetileg csökkenni fog az erdők felvevő képessége, és emellett a politika miatt nagyobb kitermelésre van szükség, még jobban csökkenni fog tehát a felvevő képesség az erdőszektorban. Ugyanakkor más szektorokban nagyobb a megtakarítása a kibocsátás szempontjából, például a, a házak fűtése kapcsán, és itt megtakarítás lesz, láthatjuk, hogy egy kicsit el kell távolodnunk attól, hogy csak is a LULUSZEV szektorra tekintsünk, itt csak is itt, itt a forest, az szektor enyhítésére kell koncentrálni. Mit tanulhattuk meg Kiotóból? Miért akadályozza a politika a referencia szinte hitelességét? A biomasszatból származó kibocsátást nem veszik figyelembe. A jelenlegi politika értelmében 8 új biomassa erőmű épül, ez extra kitermelést jelent, de igazából előfordulhat az is, hogy két erőművet építenek, és ebben az esetben sokkal nagyobb lesz a, a hitel, és ezt nem erről látó. Tehát lehetséges az, hogy olyan alacsony lesz a referencia szint, hogy már elég alacsony szintű sikernek minősül. Hogyha 8 erőművet építenek, akkor um, nő a kibocsátás, ami benne van a referencia szintben, és ez el fog um, tűnni a mérlegekből, vagyis a bioenergiát nem fogják beleszámolni a LULUCF-ben és ez aláássa a hitelességet. Ez egy olyan probléma, amit szeretnénk elkerülni. Mit javaslunk? Legyen egy új előretekintő referencia szint, vegye figyelembe a nemzeti feltételeket, illetve az erdők kortípusát is. Nem szabad, hogy a szint figyelembe vegye a politikák eh, piacok jövőbeli hatását. Ebből kifolyólag a mérleg csak a kezelési változásokat fogja figyelembe eh, venni, mint bármilyen más szektorban. Gondoljunk a mezőgazdálkodási szektorra, hogyha itt nem változik meg a kezelés, a kibocsátás ugyanaz marad, hogyha a kibocsátást akarjuk csökkenteni, akkor a kezelést kell megváltoztatni. Tehát, hogyha az erőgazdálkodási rendszert egy kicsit igazítani kívánjuk a más szektorokhoz, akkor nem szabad ezeket a választásokat figyelembe venni. Rendben, de akkor mit lehet várni, milyen hatás lehet várni ettől a javaslattól? Ezt egy szélesebb körben kell tekinteni az EU erőnek jelenlegi trendjei kapcsán. Nagyon sok EU erdő öregszik. Az adatok azt mutatják, hogy az erdők növekedése leáll nagyon sok országban. Nagyon sok erdő, tehát időskorba lép. Itt láthatjuk azt, hogy milyen hatása lehet a javasolt referencia szintnek szimulációk alapján. Nem ez lesz a referencia szint szerintünk, lesz egy alulról felfele történő építkezés, amit mi előrejeleztünk, az megfelel az EU erdők dinamikájának, és annak, hogy öregednek az erdők a, az elmúlt 15 év önkételmelési szintjét láthatjuk a kékkel jelölt területen, de úgy, hogy de az előjelzés szerint ez 10%-kal magasabb lesz, viszont csökkenni fognak a bevételek. Úgy gondoljuk, hogy, az, e- hogy nagyobb kitermelés lesz lehetséges, mert öregednek az erdők. Összegezve, az referencia szint magába foglalja az erdők öregedésének dinamikáját. Hogyha belveszik a, a, a, a politikák előrejelesztőségét, akkor az csökkenti az erdők klímányitatásának hitelességét, hogyha politikák által kívánjuk növelni a LULUCF kibocsátás csökkentését, ez nem lesz hiteles. Az utolsó üzenetem egyszerű, az az, hogy az erdőket mindig központilag kell kezelni a klímatárgyalások során. de úgy gondolom, hogy tényleg mindenképpen az erdőket kell előtérbe helyezni. Thank you very much, Mr. Grossi. Um, I invite now Mr. Stefan Pingen from Copaco Dreca to address uh, us on the issue. Please, sir. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, hogy meghívtak ide, erre a mai meghallgatásra nagyon fontos témáról van szó, a klíma, klímaváltozás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, az erdőgazdálkodás területén. Ez a nagyon fontos téma, mert a mezőgazdálkodást, az erdőgazdálkodást érinti a klímaváltozás, és ezért sokkal jobban részt vehetnek az alkalmazkodás kialakításában. Természetesen a mezőgazdálkodás is okoz üvegházi gázok kibocsátását, ezt már próbáltuk csökkenteni, és további csökkentésen is dolgozunk, viszont az erdő, illetve a mezőgazdálkodás nagyon fontos része lehet a megoldásnak azáltal, hogy újra hogy megújuló energiaforrásokat alkalmazunk, illetve a széndiokszid kibocsátást csökkentjük. A további célunk az az, hogy ezt mind tovább folytassuk. A párizsi megállapodás elismeri azt, hogy a mezőgazdálkodásnak különleges szerepe van az élelmiszer biztosításában. Ez egy alapvető konszenzus a klímapolitika kapcsán, hogy a mezőgazdaságnak meghagyják ezt a speciális szerepet. Üdvözöljük azt, hogy a LULUCF szektor a, a kap pont belül is egy külön pillér marad, viszont nagyon fontos az, hogy a lucy et nem szabad el elválasztani az ESR-től. Nagyon fontos az ESR kapcsán, hogy a terhek megosztása megmaradjon, és ne legyen külön cél a mezőgazdaság számára, nem azért, mert nem szeretnénk tovább csökkenteni a kibocsátást, hanem azért, mert a mezőgazdálkodás enyhítő potenciálja korlátozott, és az élelmiszerellátás kibocsátás nélkül nem lehetséges. Mindemellett fennáll még a szivárgás veszélye is, főként akkor, amikor a termelést áthelyezik más országokba. Az európai mezőgazdaság hatékony a termelés során, és azon leszünk a továbbiakban is, hogy a hatékonyságot növeljük a klíma célok elérése mellett. A LULUCF javaslatról szólva, ez a Kopakó-Kodzseka régi követelményének felel meg, a mezőgazdaság, a, a erdőgazdálkodás szerepét el kell ismerni, ez vonatkozik a nyersanyag előállításra, és ugyanakkor a mező és erdőgazdálkodás elszámoltathatóságát a fenntarthatóság alapján kell figyelembe venni, és nem 280 millió tonnát kell számolni, mint a javaslatban, hanem figyelembe kell venni arra, hogy akár 450 millió tonna lehet a potenciál, annak érdekében, hogy jobban ösztörözzük a mezőgazdaságot, erdőgazdaságot, azt szeretnénk, hogyha az elszámoltatható mennyiségeket magasabbra tennék, a potenciál magasabban van, mint amit a hatástanulmányban rögzítettek. Fontos az, hogy a mezőgazdasági területeken a biogének csökkennek, és a biogén kibocsátások is csökkenni fognak. De a lulucf kapcsolatban el kell mondani azt, hogyha a megművelt terület, a megművelt erdő területet a no debit rule alól kiveszik, akkor ezeknek a területeknek rugalmasságot kell adni. Véleményünk szerint a LULUCF rugalmassága költséghatékonyabb lehet, mint a kibocsátások elkerülése. Itt nem arról van szó, hogy ez ne történne meg, de ez párhuzamosan történhetne. Itt ezen a dián lát, remélem, hogy láthatják itt a gondot, hogy az alacsony ö, csökkentés a referenciával szemben ez a mezőgazdálkodók számára nem eladható, mert itt plusz csökkentésről van szó, ez csak egy kalkulált referencia szint, és ezt nem lehet szerintünk kibocsátásként tekinteni végezetül. A Kopa Kozseka szempontjából fintos az, hogy a LULUCF területén a teljesítményt el lehessen számolni, meg kell tartani a rugalmasságot a LULUCF területén, ezt nem szabad 280 millióban meghatározni, rugalmas a nemzeti szinten is meg kell történnie, és a biogazdaságot is figyelembe kell venni. A megművelt erdő területek csökkentését a rugalmasságban is figyelembe kell venni. A jövőben a közös agrárpolitika kapcsán intézkedéseket kell tennünk, hogyan lehet a mezőgazdaság területén csökkentést elérni, és végezetül hangsúlyozom azt, hogy mennyire fontos a teher megosztás, illetve a LULUCF együttes kezelése. Köszönöm. Thank you very much, Ms. Pingen. Nagyon szépen köszönöm, Pingen úr. És az utolsó szakértőnk következik. Hanát Movat asszony a Fern képviseltében parancsoljon. Elnézést, ha úgy érzik, hogy ismétlésekbe bocsátkozom, bocsássanak meg nekem, mert én vagyok az utolsó. A LULUCF az egyik borzasztó rövidítés, azt hiszem föl kell egy kicsit hívni a figyelmét a hallgatóságnak arra, hogy ez mit is jelent, mielőtt a részletekbe bocsátkoznék. Azt hiszem önök nagyon jól tudják mindezt, úgyhogy ezt nem kell részleteznem. Itt van a két fő üzenet, amit közvetíteni szeretnék, először is ambíciózusabb célokra van szükség, ez a negyedik cikkben található a LULUCF rendeletben, ez nem kompatibilis a párizsi megállapodással, majd erre visszatérek. A másik pedig tisztességes elszámolási szabályokra van szükség. Az éghajlatbarát erdőgazdaságnak kell nagyobb bizalmat szavazni többek között. Azért beszélünk ezekről, mert az éghajlatváltozással próbálunk megbírkozni, és láthatjuk itt, hogy minden évben egyre nagyobb a hőség, az elmúlt 16 év a legmelegebb volt a feljegyzések óta, és mindez ebben az évszázadban történt, úgyhogy nyilvánvaló, hogy miért beszélünk éghajlatváltozásról. Az éghajlatváltozásnak az emberi egészségre is hatása van. Itt láthatják azt a családot, ahol meghalt egy kisfiú a az olyan baktérium miatt, amelyik megjelent az élő környezetükben. A gazdaságot is befolyásolja azonban az éghajlatváltozás. Tudjuk, hogy gyakorlatilag, ha az éghajlatváltozással foglalkozunk, ez nyilván költségeket tud megtakarítani, azzal szemben, ami következményeket okozhat, hogyha nem foglalkozunk vele. Ugye nagyon fontos a LULUCF, mert hatalmas erdőterületeket veszítünk el. Itt láthatják ezt a grafikont, amely pontosan azt magyarázza, hogy az erdők miért olyan fontosak, a rózsaszín, a narancsárga csíkokat nézzük először, és a kéket. Ezek az IPC szenáriók, az IPCC-től ez látható, hogy mi van a két Celsius fok, a másfél Celsius fok alatti esetekben. Az egyetlen technológia, amely biztonságos és relatíve nem túl drága, az erdők. Úgyhogy a LULUCF ezért nagyon fontos az éghajlatváltozás elleni harcban. Azonban a gond az, hogy a LULUCF nem nő az EU-n belül olyan mértékben, ahogyan szükség lenne rá az elkövetkezendő 30 év során, sőt, inkább ellenkezőleg csökken. Itt azt láthatják, hogy mit készítettünk a jövőre vonatkozóan. Egy osztrák tudós aktualizálta ezeket a számokat, amelyek azt mutatják, hogy sajnos kisebb a CO2 ö, mostanában, mint amilyen kellett volna. Giacomo nagyon elegánsan fogalmazott, én nem tudok olyan elegánsan fogalmazni. Itt a cél az, hogy az antropológiai antropogenikus ember által előidézett hatásokat próbáljuk csökkenteni. Mert közvetlen a kapcsolat a kibocsátásokért való felelősség, illetve a között, hogy ezeket irányítani tudjuk. Itt van például egy-két példa, talán furcsák ezek a képasszociációk, de az elv mindkettő mögött az, az ország csak akkor felelős a kibocsátásért, hogyha irányítani is tudja. Ott van a vulkánkitörés, ezt nem tudjuk befolyásolni. Az erdők öregszenek, ez egy másik jelenség, és természetes jelenség. Hasonlóképpen nyilván a megfelelő erdőgazdálkodás az, amit lehet irányítani, az erdőkészleteket néha bizony befolyásolni kell, a kibocsátásokat bizont be tudjuk, befolyásolni tudjuk. És pontosan így kell az erdő gazdálkodásunkat is megtervezni. Ez az utolsó diám amelyen azt láthatják, hogy itt Európában először dolgoztunk ki földhasználati szabályokat, és felelősséget vállunk érte. A kérdésem önök a következő, illetve a kérésem, hogy olyan szabályokat dolgozzanak ki, amelyek nagyon jó globális példát jelentenek. Még egyszer a legfontosabb üzenetek, és mivel lejárt az időm, köszönöm a figyelmüket. So thank you very much, uh, Nagyon köszönöm minden szakértőnknek a, az előadásokat. Most a képviselőkhöz szeretnék fordulni. Kérdezem, hogy ki szeretne hozzászólni, vagy kérdést feltenni. Tarvat úr. Thank you. Uh, that was very interesting. Köszönöm szépen, nagyon érdekes dolgokat hallottunk, és a sorok között próbálok olvasni uh, a hallottak alapján, és feltételezem, hogy talán sikerül jó kompromisszumokat találnunk. Vannak problémáink, Szinte mindannyian utaltak a referencia szintre, illetve arra, hogy jobban kell mérnünk ezeket a szinteket. Talán közvetetten beszéltek a 3,5%-os küszöbértékről, ami bizonyos módon annak köszönhető, hogy abban az időben nem pontosan mértek. mi vagy ők nem tudták, hogy mi történik az erdőkben, úgyhogy azt mondták, hogy jó, hát ennél magasabb ne legyen. A mi esetünkben Finnországban tulajdonképpen tudjuk, hogy mi történik az erdőkben, mert Finnországban ö, ö, vizsgáljuk, hogy mi történik az erdőkben, tehát pontosan tudjuk, hogy mi a helyzet. De aztán ugye szembe kell néznünk egy bizonyos problémával. Ha ö, vizsgáljuk az erdőket, és minden egyes erdőt ismerünk itt a, az Európai Unió legtöbb fával rendelkező országában, akkor meg kell minket büntetni azért, mert jobb statisztikai adatokkal rendelkezünk, és többet tudunk erről. Ez az egyik dolog, amire majd vissza fogok térni. De összességében úgy gondolom, hogy nagyon érdekes szeminárium volt ez, egy dolog egy kicsit zavart, ami a legutolsó előadásban hangzott el, ahol láttuk az öregedő fákat, mondván, hogy ez egy természetes folyamat, amit a vulkánhoz hasonlíthatunk. Hát ez egy kicsit azért elvisz minket az erdőbe, mert bizony tudunk ezzel a kérdéssel mit kezdeni. Finnországban mi pontosan ezzel foglalkozunk. Remélem, hogy valaki figyel is rám, eh, mert nagyon ideges tudok lenni akkor, hogyha az emberek elkezdenek az erdőről beszélni, de nem is tudják pontosan, hogy mi az. Először egy finn szót használtam, amit most nem akarok még egyszer megismételni, egy Istennek a neve volt a keresztény idők előtt. Szívesen elvinném önöket a finn erdőkbe, és akik visszatalálnak ide, azokkal szívesen folytatom ezt az eszmecserét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, nagyon röviden. Azt hiszem, hogy elég világos a prezentációk alapján is, hogy ez a terület az egyik legvitatottabb területe az Európai Unió klímaváltozás ellenes tevékenységének. Biztos, hogy a parlamentben és a parlament, illetve a tanács és a bizottság között is még, még nagy vitáknak nézünk elébe. Szeretnék három gondolatot megemlíteni. Az első, egy általános ambícióval kapcsolatban a LULUCF rendelet kapcsán a következőket mondanám el. Honnan Mavác jelentéséből, illetve tanulmányából az is látható volt, hogy itt nem a nettó nulla emisszió a cél, hanem az, hogyha a párizsi megállapodással összhangban kívánunk eljárni, vagyis az 1,5 Celsius fokos emelkedéssel, akkor itt tulajdonképpen negatív emisszióról is beszélhetünk. Minden, ami a az erdőgazdálkodással, az erdőkkel akar valamit tenni. Nem csak az erdőkkel kell egyébként foglalkozni, hanem általában a földhasználat, földhasználatbeli um, változások. Ebből a szempontból 2050-re mínusz um, előjelű emissziós szintet kell tudnunk produkálni, hogy a párizsi célokat el tudjuk érni. Nem csak az erdőgazdálkodásról van szó, hanem a mezőgazdaságról általában, és az ökoszisztémákról is, valamint azt is figyelemben kell vennünk, hogy hogy alakul a biodiverzitás. Tehát itt nem csak egy klímaváltozási kérdésről van szó, hanem oda kell figyelnünk az európai erdők és az európai biodiverzitás és annak védelmére fordított erőfeszítéseink közötti kapcsolatra. Az ITS e és az ISR közötti kapcsolatra is felhívnám a figyelmet. Én azt gondolom, hogy túl nagy a nyomás azzal kapcsolatban, hogy nagyon rugalmasak legyünk, valamint ezt veszélyesnek is tartom, és el kell gondolkozzunk azon, hogy mi is a helyes rugalmassági szint, a LULUCF, az új LTS e és más rendszerek között. Ezzel kapcsolatban az én véleményem, véleményem szerint, hogyha a párizsi megállapodásnak meg akarunk felelni, akkor korlátoznunk kell a rugalmasságot. És végül az elszámolási kérdések, és talán pont ez a kalkuláció a legfontosabb. Nagyon gyakran úgy beszélünk, mintha világosak lennének az adataink, de természetesen ezek a számok mindig a kalkulációs, kalkulációtól függenek, és attól, hogy milyen megközelítést is alkalmazunk a bioenergia szektor tekintetében például, hogyha azt mondjuk, hogy zéró a kibocsátás szint, hát azért ez messze van a valóságtól. Vagyis megfelelő kalkulációs mechanizmusokra van szükségünk, hogy az, amit kimondunk, az ténylegesen egy emisszió-e, vagy pedig egy szink, vagy csak egyszerűen egy kikozmetikázott adat. Ezt fontos látni, és fontos tudni különbséget tenni ezek között. Nem csak erdőgazdálkodásról van szó, bár erről nagyon sokat beszéltünk, A LULUCF rendelet alatt további opciók állnak a lehetőség, vannak még, és a LULUCF mechanizmus nem csak a az erdőgazdálkodásra kellene kiterjedjen, hanem megfelelő menedzsmentre van szükség a mocsaras területekkel kapcsolatban is. Köszönöm. Uh, Mr. Hausling. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadásokat, de keveset beszéltünk a mezőgazdálkodásról. hiszen a felhasználat megváltozása főként a mezőgazdaságra vonatkozik. Ez nem eléggé ö, tűnt ki az előadásokból. Hiszen itt arról van szó, hogy az ötleteket kell átalakítani, Ezen kívül az a fáradozás, hogy uh, a mocsát területeket megtartsuk, és uh, ezt uh, egy, és, is vissza a mezőgazdaság intézete válságba, ez um, is fontos, felmerül a kérdés, hogy a bioenergia felhasználása az valóban egy, eh, az egy, ez egy negatív eh, klíma eh, mérleget hozhat magával. Az intenzív mezőgazdálkodásban van egy másik terület, az intenzív humuszképzés, a legelőkön, a termőföldeken. Szerintem ezt mindet nagyon kevéssé vesszük figyelembe, hiszen óriási különbségek vannak az intenzív mezőgazdálkodás között, és egy olyan mezőgazdálkodás között, amely fenntartható. És szerintem ezt eléggé kevéssé vették figyelembe a számításokban. Az erdő kapcsán. Itt is különböző felhasználási lehetőségek vannak, és itt is a mérleg attól függ, hogy mennyire intenzív a használat, hogy attól függően, hogy milyen fajta e, fa, fajtákkal e, dolgoznak, egy bükk erdő teljesen más mérlege rendelkezik véleményem szerint. Thank you too, madam. Köszönöm, Ajúzó asszony. Köszönöm szépen. Ez a jelentés kapcsolódik ahhoz, amit a 40%-os csökkentéssel kapcsolatban elmondtunk, amelyet meg kell osztani a különböző tagállamok között. Az erdőgazdálkodás szempontjából fontos, hogy lássuk azt, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyek felfogják vagy beszívják a CO2-t. Itt 280 ezer tonna CO2-ről van szó. Szerintem sokkal jobb lenne, hogyha a jelentéstevő ezzel kapcsolatban felvilágosításokkal élne, és hogyha nem lenne túl bonyolult, akkor elmagyarázhatnák azt is, hogy hogyan kalkulálják ki ezt, ezeket az adatokat. Thank you, Mr. Flanagan. Köszönöm szépen, Flanagan úr. Uh, thank you very much. The very interesting. sir. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt. Sajnos uh, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban voltam, ezért nem voltam itt az elején. Nem tudom, az eladók mit gondolnak arról a tényről, hogy próbáljuk csökkenteni a kibocsátásainkat teljesen jogosan a mezőgazdaság terén. De ugyanakkor pillanatnyilag kereskedelmi megállapodásokat akarunk kötni, amivel az élelmiszert gyakorlatilag össze-vissza szállítjuk világszerte. Például hajóval. Hogy az egyik biztos mondta, hogy ami a TTIP-et illeti, akkor Kaliforniában a spanyol narancsot tudnának eladni. Azt szeretném tudni, hogy ez hogy passzol bele az éghajlatváltozás elleni harcba? Mert szerintem ez teljes katasztrófát eredményezne. És úgy tűnik, hogy a képviselők meg is szavazzák ezt. Nem tudom, hogy tudja a jobb kész, hogy mit csinál a bal. Nem igazán értem, hogy miért csináljuk ezt. Ez olyan, mintha az ember a saját házát felgyújtaná, és azonnal hívná a tűzoltókat, hogy oltsák el a tüzet. Um, thank you, Chair. Um, uh, three question. Három kérdésem lenne. Én vagyok az egyik árnyék jelentéstevő az SZND részéről a LULUCF-fel kapcsolatban. És nagyon komolyan azt mondom, hogy azért ez szerintem egy kicsit bonyolult ez pedig problémás mert túl bonyolultá kezd válni ez az egész helyzet. Rendkívül fontos kérdésről van szó, és azt hiszem azt kockáztatjuk, hogy ha elveszünk a részletekben, akkor nem fogunk tudni semmit sem tenni. Bármilyen olyan javaslat, ami ennek az ellenében megy, azt várjuk, hogyan tudjuk dekomplexifikálni ezt az egész kérdést, és másodszorban az, a mezőgazdasággal kapcsolatban mindig is az az érzésem volt, hogy a mezőgazdaság, mintha nem venné ki a részét az üvegházhatású gázok csökkentésének terhéből. És végül, vajon értjük-e, látjuk-e azt, hogy az erdőgazdálkodás tagállami kompetenciában van? És itt alapvetően az lenne a logikus, hogyha ezen a területen nagyobb EU-s ráhatást tudnánk tenni. Risk úr. Igen, köszönöm szépen. Kettő kérdésem lenne a szakértőkhöz. Dr. Májától kérdezem. Sokat beszélt a referencia szintekről. Szerintem azon a kérdésen kívül, hogy hogyan fogjuk ezt kiszámolni, ezen kívül az idő tartam kérdése is mérvadó. Kíváncsi vagyok arra, hogy mit gondol a bizottság által az 1992-2010 közötti időszakról, mint ö, értékről. Másik kérdésem, beszélt arról, hogy a lulucf nagy a potenciál, és elmagyarázta azt, hogy a bizottsági forgatókönyve a 280 millió kapcsán nem elég. Önöknek vannak számításaik azzal kapcsolatban, hogy milyen potenciálra lehet számítani? Thank you very much. Now I turn to... Nagyon köszönöm és most pedig kérem, hogy reagáljanak a feltett kérdésekre, kommentárokra, vagy pedig fogalmazzák meg javaslataikat az elhangzott kérdésekkel kapcsolatban. Ki szeretné kezdeni? Pingen úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Több kérdésre szeretnék kitérni. Először is Heusling úr kérdése hogy a zöld terület átalakítása, vagy a mocsaras területek eh, alkalmazását nem veszik-e túlságosan kevéssé figyelembe. Ez eh, a monitorozási szabályokban benne van, minden eh, zöld terület átalakítást figyelembe vesznek, mind a zöld terület növekedését, mint amit láthatunk tavaly Németországban, de a csökkenést is figyelembe veszik a monitorozás során, ugyanígy a mocsaras területek megművelését. A terület felhasználása, tehát része ennek semmi nem vész el, sem az egyik, sem pedig a másik irányban. Ugyanez a helyzet a szántó területeken is, amikor a szántó területekből zöld terület lesz, vagy fordítva, de akkor is, hogyha a humusz tartalmat csökkentik, ezt is rögzítik. A humusz tartalom esetében az adatbank nem annyira jó, mint amennyire szeretnénk. A bioenergiával kapcsolatban szeretném elmondani azt, hogy az a pont, amit én említeni akartam, az az volt, hogy mit teljesít a mezőgazdaság a bioenergia területén, hogy ez bioüzemanyag vagy biogáz, ezt nem veszik figyelembe a mezőgazdaságnál, viszont a kibocsátás tekintetében, az újra növő nyersanyagok tekintetében ezt a mezőgazdaság esetében negatívan számolják, és szeretnék, hogyha a jövőben ezt is figyelembe vennék, és nem csak ott, ahol a kibocsátás, ahol a megújuló energia terület helyettesítheti a foszilis üzemanyagokat. Általánosságban fontos az az elszámolás kapcsán, hogy nagyobb rugalmasságra lenne szükség, és ez kisvitelezhető. Volt még egy kérdés eh, a mezőgazdasági kibocsátás csökkentéséről, hogy a mezőgazdaság túlságosan kevéssé vesz ebben részt. EU szerte a mezőgazdaság az 1990 óta 21%-kal csökkentették az évekhez gázok kibocsátását. Ez nem azt jelenti, hogy elértük volna a célt, de jó úton haladunk, és bizonyára többet csökkentettünk, mint bármilyen más szektorban az, hogy a kereskedelem ebben az összefüggésben jó-e vagy sem, nos, eh, ennek kapcsán arra mutatnék rá, hogy az élelmiszer eh, kereslet tekintetében fontos az, hogy hatékonyan eh, állítsák elő a terméket kevés kibocsátással, és itt az európai mezőgazdaság nemzetközi összehasonlításban jól szerepel, Hogyha megnézzük a FAO adatait, akkor ezt láthatjuk, hogy az egységenként egységenkénti kibocsátás sokkal alacsonyabb, mint a világ más részén, tehát klíma szempontból elmondható azt, hogy Európa egy jó hely a termelés szempontjából. Ezen kívül a LULUCF bonyolult, ez abszolút aláírom jó lenne, hogyha itt lenne egyszerűsítés, de úgy vélem, hogy ezek a korlátozások, a maximális beszámítás hozzájárul ahhoz, hogy ez bonyolult, tehát szerintem lehetne rajta egyszerűsíteni. már mondtam azt, hogy 24%-kal csökkentettük a mezőgazdaságban a kibocsátást, tehát nem vonjuk ki magunkat a felelősség alul, jó úton haladunk. Linz úr utolsó kérdésére rátérve, úgy véljük, hogy legalábbis Németországban a, azok a potenciálok a LULUSZ évben a, mez, a erőgazdálkodás szempontjából négyszeresek, hatszorosak lettek a potenciálok, és itt nem is veszük figyelembe a teljes neművelt erdőterületet, tehát a, a szabályozás e, szerinti szenáriót veszük alapul, amikor a, e, a mez, am, amikor a megművelés alatt álló területeket nem is vettük figyelembe. 900 millió tonna is elképzelhető, tehát így potenciálként a CF eh, területén. Thank you. Uh, köszönöm szépen. Májer úr, parancsoljon. Um, ich, vieles wurde schon gesagt. Um, ich darf vielleicht zur, zur Frage nach den Zeit. Sok minden elhangzott, és az előadások során is eh, beszéltek erről, azok a szenáriók, amelyeket én prezentáltam, amit azt akartam megmutatni, hogy a jövőben mi lehetne lehetséges. Különböző forgatókönyveket mutattam be a fenntartható erdő gazdálkodás kapcsán. Úgy vélem, hogy a mi értékeink, referencia értékeink mindig is a jövőbeli orientációt szolgálták. Az Európai Unió szintén nem fognak újabb erdők létrejönni, itt különböző kiinduló pontok vannak az Európai Unió tagállamaiban, vannak olyan országok, ahol sok erdő van, valahol kevesebb vannak, ahol sok erdő van, nehezebb lesz a helyzet, de a potenciálok, hogy az előttem szóló is elmondta, és ahogy láttuk Ausztria esetében is, ez kifoghatni az erdőgazdálkodásra, a fa termelésre, a széndiokszid kibocsátásra is. A széndiokszid kibocsátás elkerülését nem veszik még figyelembe, itt közelítik el a párizsi célokhoz. Ez persze nem teszi könnyebbé a CF et sőt, ezt elismerem, még egy pontot hadd mondjak a kereskedelmi politikáról, vagy más politikai területekről. Egyetemű az is, hogy a különböző politikai területeket is figyelembe kell venni. Ez egy kihívás, de ez az előre mutató út. Köszönöm szépen. Thank you very much. Now, Mr. Köszönöm. Strajfúr. Danke, es war noch eine kleine Frage. Köszönöm szépen. Az átszámítás kapcsán volt egy kérdés. A széndiokszid kibocsátás. A köbméterenként kitermelt fából mi megy az energiába, és mi marad meg a megkötésben. Mindegy, hogy mi lesz a fából, de ez meg, megmarad. Tehát egy köbméter, egy tonna köbméterenként az erdőben, és a, a feldolgozás során ez megmarad, leszámítva belőle az energiát. Thank you. Um, should I invite the others? Maybe Madame Mowat. Köszönöm többiek. Csak röviden szeretnék néhány kérdésre válaszolni Torvalds úrnak elsőként. Én nem mondtam azt, hogy nem lehet egyáltalán ellenőrzés alatt tartani mindezt. Ugyanakkor a megkötés egy idő után már nem működik, és nem gondolom, hogy az országokat ezért büntetni kellene, mert ezt nem feltétlenül lehet ellenőrizés, ez amúgy is egy természetes folyamat. Branen úrnak nagyon bonyolult, igen, tényleg nagyon bonyolult ez az egész. Én is úgy gondolom, szerintem egy radikális válaszként mondhatom azt, hogy megpróbáljuk ugye a zöld és a fosszilis szektorokból érkező széndiokszidat egyenlőként kezelni, elképzelhető, hogy nem ezt kellene, nem így kellene hozzáállni, hanem különböző kalkulációs módszereket lehetne ezekre alkalmazni, de akkor teljesen külön is kellene őket kezelni. Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy, ez a, hogy, tehát, hogy a széndiokszid tonnája az egyenlő, onnantól kezdve nagyon bonyolultá válik az egész helyzet, és hogyha ezt nem így kezelnénk, hanem mond, máshogy mérnénk a kibocsátást, akkor lehet, hogy sokkal kevésbé lenne bonyolult az ertészet kérdése a széndiokszid kibocsátás tekintetében. Pingen úrnak a következőket tudom válaszolni. 9 millió tonna lenne az a szint, amit meg tudnánk termelni fenntartható szinten, ez egy olyan 40 százalékos célkitűzést 34-re csökkentenénk, akkor lehet, hogy még jobban is működne az egész rendszer. Persze nem gondolom, hogy a következő csúcs találkozón bárkinek lenne mersze felállni és ezt mondani. Meyer úrral kapcsolatban azt tudom még hozzáfűzni, hogy az ETS kapcsán az energiaemissziók kalkulációja a kulcsfontosságú dolog, mert így lehet politikákat kialakítani a referenciaszintek alkalmazásával, és vagy az ISI-ban, vagy az ETS-ben kellene számolnunk, kalkulálnunk ezzel. Én nagyon szeretnék önökkel és az, és az iparral is erről egyeztetni, mert sokkal jobb lenne, hogyha egyszerűbb és becsületesebb módon számolnánk. És egy végső gondolat, természetesen minden tanulmányhoz, vagy tanulmányból azt vonhatjuk le, amit csak szeretnénk. Finországban jártam a múlt héten, Helsinki-ben találkoztam Sampo Szomaja Kalióval. Lehet, hogy ő, őt jó lenne meghallgatni itt a parlamentben. A következőkről beszél ő megvizsgálta azt, hogy Német, ö, Finországban hogyan használták fel 2050, vagy hogyan lehetne felhasználni 2050 és 100 között a faipari termékeket. Azt mondja, hogy nagyon nagy valószínűséggel a elkövetkezendő száz évben nem fog a faipari szektor jelentős mértékben hozzájárulni a szén megkötéshez. Most hát nem én vagyok a szakértő, ő a tudós, és ő írta ezt. Tehát nagyon fontos a kiváltás kérdése, Én nagyon szeretem a fából készült vagy fából épült épületeket is, de ettől még nem állhatunk meg más területeken sem. Köszönöm. Thank you, and uh, Ms. Grassi. Grassi úr, parancsoljon. Thank you for uh, the interventions. Uh, may- Nagyon köszönöm a hozzászólásokat. Nagyon sokan említették a rugalmasságot, illetve a LULUCF összetett voltát. Szeretnék erre a kettőre kicsit részletesebben kitérni anélkül, hogy a rugalmassági vitába belemennék, ez a kapcsolatot eh, biztosítja a LULUCF és más területek között. A kérdés tehát felmerül, hogy összehasonlíthatjuk magunkat ezekhez, ezekkel az ágazatokkal. A kérdés az, a LULUCF miért olyan különleges, hogy másképp kell vele bánni, mint a többi ágazattal? talán a rugalmasság? Mert része a természetes karbonciklusnak. Az emberi hatás csak részét képezi ennek. Mindazonáltal, ami a referencia szintek kontextusát illeti. Ott van például a korstruktúra dinamika. Más ágazatot nem jellemez ez annyira, tehát hogy az erdők öregszenek és a görbe különböző helyzetet mutat ettől függően. Ami viszont a szakpolitikákat illeti, ez minden ágazatra igaz. Mondhatjuk azt, hogy a LULUCF olyan sajátos terület, hogy matematikailag megmagyarázhatjuk a kérdést. Ami az egyszerűsítést illeti. A LULUCF javaslatban volt egy ilyen kísérlet, nevezetesen, hogy a LULUCF kicsit hasonlítson a többi ágazathoz. Tehát, hogy az erdők öregedésének tényezőjét kivegyük ebből, hogy ezért ne büntessük ezzel az országokat. Azonban valahol tükröződnie kell ennek is. Ez volna a lényege a referencia szint javaslat szellemének a jelenlegiek alapján. Köszönöm. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Most a jelentés készítőjéhez fordulok, kérem, vonja le a következtetéseket. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a szakértőknek is. Úgy vélem, hogy ma a vita során egyértelműen messzebbre jutottunk, és nagyon sok dolgot majd fel tudok venni a jelentésembe, amit február közepéig el kell készítenem. A vita megmutatta azt, hogy az Európai Bizottság alapvetően jó javaslatot tett, és eh, hogy a szakértők ezt üdvözölték is, ugyanakkor azt is megállapíthattuk, hogy néhány helyen azért szükség van változtatásra, és muszáj is változtatni, gondolok itt különösképpen a szint kérdésére, hogyan fogják ezt majd kiszámolni, a referencia időtartam is lényeges, és az is fontos, hogy 2030-ig hogyan fogunk gondolkodni. A tagállamokat is be kell vonni erősebben ebbe a folyamatba, és felmerül a kérdés, hogy mi lesz majd, milyen a kapcsolat a tehermegosztással, hogyan fogunk bánni a rugalmassággal, mennyi rugalmasságot látunk, és az erdőgazdálkodást hogyan tudjuk bevonni a rugalmasságba. Ez lesz az nagy vita, az, hogy ez felerdősítést hogyan fogjuk majd díjazni, erről keveset beszéltünk. Milyen fajta kivételes esetekben fogunk további meghosszabbítást adni. Úgy vélem, hogy amit elmondtak az elején, azt meg tudom ismételni a klímaváltozás, élelmiszerbiztosítás területéről van itt szó, és nem szabad ezt elfelejteni az erőgazdálkodás és a mezőgazdálkodás során. Köszönöm a szakértőknek, hogy itt voltak, és köszönöm a titkárságnak is, hogy ilyen jól előkészítették ezt a meghallgatást. Köszönöm a kollégáknak, és, és már várom a további együttműködést. Köszönöm. Thank you very much to the rapporteur. Thank you very much to the... Köszönöm az előadónak, a titkárságnak, a meghallgatás szervezését, köszönöm a szakértőknek, hogy eljöttek, köszönöm a kollégáknak, hogy részt vettek a vitában. Ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot és az ülést. Holnap a kollégákkal fél tizenegykor találkozunk, koordinátorokkal kilenckor kellemes estét kívánok!